ett gemensamt utskottssammanträde. Üdvözlöm Önöket a két szakbizottság együttes ülésén, A LIBE és a Nőjogi és Egyens, Esélyegyenlőségi Bizottság ül össze ma délután közösen. A napi rendünkön a következő pontok szerepelnek. Első, a napi rend elfogadása, semmilyen javaslat nem érkezett. Gondolom elfogadhatjuk ezt a napi rendi tervezetet. Kettes. A 2010. május 3-i jegyzőkönyv elfogadása, ez is együttes ülés volt. A dossziéjukban van ehhez egy dokumentum, semmilyen megjegyzést nem kaptam ehhez. Meglátjuk, hogy az ülés végéig lesz-e megjegyzésük. Ha nem, akkor elfogadjuk. Hármas pont. Az Európai Védelmi Határozat. Arról van szó, hogy védjük az erőszakos cselekmények áldozatait és lehetővé tegyük azt, hogy jogaikkal éljenek, valamint a nők elleni erőszakot megakadályozzuk. Ez is része mindennek. Az európai védelmi határozat a nőket védi. Két bizottságunk illetékes ebben, a LIBE bizottság, Állampolgári Jogi Bel- és Igazságügyi Bizottság, valamint a Nőjogi Bizottság. Szorosan együttműködünk e munka során. Az 51-es cikk képezi az együttműködésünk alapját. Következésképpen a Libe Bizottság elnöke lesz a társ elnök a mai ülésen, valamint jó magam. Szeretnénk emlékeztetni önöket, hogy a két bizottság együtt véleményt kért a parlament jogi szolgálatától. A védelmi határozati javaslat jogalapjára nézve. Továbbá emlékeztetem önöket arra is, hogy május harmadikán, június 1-én találkoztunk a két előadóval, akik elébünk tárták véleményüket, álláspontjukat és a dokumentumokat. A képviselők ehhez hozzájárulhattak, meghallgatották a spanyol elnökséget és az Európai Bizottságot. Meghallgattuk a parlament jogi szolgálatát, meghallgattuk, mi a szálláspontjuk a nekik feltett kérdésekről. Egy másik emlékeztető. Van egy írásos vélemény is, amely a jogi szolgálattól érkezett, és ez az önök dossziéjában található. A tanács június 4-én vitatta meg az európai védelmi határozatot. Módosító indítványok születtek június 9-én, viszont az előadókkal együtt a határidőt kiterjesztettük a módosító indítványok leadódására vonatkozóan, ma pedig a két előadóval megbeszélést folytathatunk az összegyűjtött véleményekről, és főként arról, amit a jogi szolgálat mond el számunkra, és meghallgathatjuk azt is, hogy a tanácsban milyen viták folynak e témában. Hogyha a Libe bizottságnak nincs hozzáfűzni valója, akkor szeretném a két előadónak ismét megadni a szót. Először is Jimenez asszonynak, aki a nőbizottságot képviseli. Öné a szó. Eh, <clears throat> eh, Köszönöm, elnök asszony. Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! Ahogy Svensson asszony elmondta, azért jöttünk össze ma, hogy tovább vitassuk az európai védelmi határozatot. Tudjuk, hogy milyen nehéz utat jártunk be. Arról van szó, hogy innovációt szeretnénk végrehajtani, de egyre több az akadály, ami az alkalmazást illeti. Tudjuk, hogy a bizottság és a parlament között létesítettünk egy rendszert, éppen ezért van itt a bizottság képviselője, és alkalmunk lesz arról, hogy bővebben megtárgyaljuk ezt a kérdést, és jobban dolgozunk együtt. És amit mi kérünk, és amit az áldozatok kérnek, az az, hogy együtt dolgozunk, mert a sértettek, az áldozatok nem értik meg az intézményes játszmát, a különböző hatalmi harcokat, az illetékességeket. Éppen ezért a különböző szerződések révén elköteleztük magunkat, és az áldozatok azt kívánják, hogy a biztonság, a jog érvényesülésének térségét megteremtsük. A célunk az, hogy jobban védelmezzük az áldozatokat, a sérteteket, és ez a cél egyesít bennünket, a tanácsot, a bizottságot, a parlamentet, és minden komoly gondolkodású embert. A célunk az, hogy bevezessük az európai védelmi határozati rendszert, és holnap alkalmunk lesz arra, hogy más iniciatívákról is tárgyaljunk, amelyeket a bizottság fog előterjeszteni, és ez már el is kezdődött 2011-re vonatkozóan. Én ma a következőket szeretném tenni, és a következőkre kötelezem el magam. Még a bizottság is tesz javaslatot, de ami engem illet, az áldozatok védelmére összpontosítsunk. Én elköteleztem magam a sértettek az áldozatok nevében, és ez túllép Európa és országom határain, a tanács és a parlament határain. Én abszolút mértékben elköteleztem magam a sértettek mellett, és én a sértetteknek valódi biztonsági és szabadságjogi térséget kívánok nyújtani, teremteni az EU-ban bármely állampolgár számára, aki az EU területén tartózkodik. Jobban szeretnénk a szabadság, jogok és a biztonság térségét meghatározni. Szerintem nem voltunk elég nagyra törők, akkor, amikor a Stockholmi programot kidolgoztuk, beszélünk az áldozatokról, de nem az összes áldozatról, és az esetek sokféleségét nem érintjük mérehatóan. sok még a dolgunk, nagyon sok sértett van még Európában, áldozat, akit védenünk kell. Én mindenképpen szeretném jobban védelmezni ezeket az áldozatokat, remélem, hogy követnem engem, és, és osztják az én szándékomat azért, hogy kevesebb áldozat legyen az EU-ban. Főként a nőkről van szó, olyan nőkről, akik a um, két nem közötti erőszakos cselekményektől szenvednek Spanyolországban, Andalúziában, az én régiómban még mindig nagyon nagy számú személy van, nem csak nők, akiknek veszélyben forog a szabadsága, biztonsága, terrorizmus, szervezetbűnözés, maffia, emberkereskedelem fenyegeti őket. Vannak irányelvek, tudom, hogy vannak erre vonatkozóan. Talán más irányelveket is ki fogunk dolgozni a jövőben, de ez nem szabad, hogy megakadályozzon bennünket abban, hogy figyelmen kívül hagyjuk ezt a védelmi rendszert, és ez segít minket abban, hogy az áldozatokra koncentráljunk, akiknek szükségük van ránk. Én nem monolitikusan gondolkodom, én íber kívánok lenni, és az összes áldozatról szeretnék beszélni, amikor szólok. Világosnak kell lenni a munka során, tudni kell, hogy hol is tartunk, meg kell hallgatni a tanácsot, a bizottságot, és az összes kollégának a véleményét szeretném hallani. A munkám során, a jelentés elkészítése során a lehető legnagyobb számú személlyel beszéltem, hiszen le kell győznünk ezeket az akadályokat, meg kell nyernünk ezt a versenyt. Nem tudunk csak várakozó állásponton lenni, és arra várni, hogy valami történjen, nem? Az áldozatoknak szükségük van ránk, és egy eszköz kell, ami szolgálja az áldozatokat, a sértetteket. Itt nem csak olyan érvekről van szó, amelyeket a választóink számára felsorakoztatunk. Köszönöm. Köszönöm szépen, Jimenez asszony. Most pedig megadom a szót Romero asszonynak aki ismerteti velünk az álláspontját. Öné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. A belügy és igazságügyi tanács június 4-én ülésezett, azért, hogy ezzel a témával foglalkozon, és egy Anna Palackava nevű újságírónő, bolgár újságírónőt közben meggyilkoltak, miközben ez az ülés zajlott. És aztán valaki jelentkezett a luxemburgi rendőrségnél, aki feljelentette saját magát, jelezvén, hogy meggyilkolta feleségét. Ezt az információt senki sem tudta magáéval, senki sem figyelt fel rá, mi sem. Hanem pontosan azok a személyek hívták rá a figyelmet, akik akiket most védelmezünk. És minthogy a luxemburgi rendőrség együttműködött a brüsszeli rendőrséggel, azért, hogy felterítsék az ügyet, és kellő büntetésben részesüljön az elkövető, így tudomást szereztünk erről. De ugyanakkor a két rendőrségi szolgálat között semmiféle olyan információs nem létezett, amely előzetesen jelezhette volna a veszélyt. És a kérdésem az, hogy ez a bolgár újságírónő bármilyen védelmet élvezette Bulgáriában. Írt persze azokról a bűncselekményekről, azokról a típusú bűncselekményekről, amelyeknek saját maga is tárgyává, áldozatává vált. De ugyanakkor pontos információkat nem kapunk számos, számos olyan esetben, amely ugyanilyen jellegű. Nem kellően ismertek az ilyenfajta bűncselekmények. A saját országomban is mi történik? Az, hogy egyre inkább tudatában vagyunk annak, hogy milyen események következnek be. 32 ö, ilyenfajta gyilkosság következett be Spanyolországban a múlt évben. A hatóságok odafigyelnek persze az ilyen esetekre, és a szomszédok is tudnak róluk, és feljelentésekkel is élnek, de sajnos, sajnos Brüsszelben ilyenfajta jelenségeket nem észlelünk, mármint az információadás nem, nem történik meg, és az egésznek semmiféle vízhangja nem született. Ezt észleljük Európa szerte is különben. Akkor, amikor egyesek azt mondják, hogy a védelmi rendszerre nincs szükség, Persze, lehet ilyet mondani, hogyha a tényeket nem ismerjük meg. Hogy az emberek nem ismerik a tényeket, ha nem tudják, hogy hány ember gyilkolnak meg, szinte titokban. És hát ott vannak a hatósági fellépések, vagy azoknak az elmaradása. És hát beszéljünk a megelőzésről is. Hagy köszönjem meg az emberjogi kolléganőmet, megpróbáltunk úgy együttműködni, hogy közösen fogalmazzuk meg a közös álláspontainkat. Figyelembe vettük a módosítókat, sőt, annyira figyelembe vettük, hogy figyelembe véve, hogy mennyire összetett témáról van szó, további határidőt biztosítanunk a módosítók beterjesztésére. A néppártnak a jelentés tevője arra törekedett, hogy toljuk ki ezt az időt, ezt a határidőt maximálisan a módosítók esetében, hogy a lehető legtöbb észrevételt figyelembe veszük. A Libé Bizottságban arra törekszünk tehát, hogy a lehető legszélesebb konszenzust alakítsunk ki. De ugyanakkor vigyázat az érveléssel. Vannak olyan érvek, amelyek tévesek, téves alapon fogalmazottak meg. Egyesek, akik azt mondják, hogy nem szükséges védelmet biztosítani, biztosítani tévednek mert hogy nem ismerik a tényállásokat, nem ismerik az adatokat. Egyesek arra hivatkoznak, hogy a jogalap nem, nem világos. Na pedig kettő jogi szolgálat is a rendelkezésünkre áll, a tanácsé és a parlamente is megfogalmazták a, a véleményüket, a szakvéleményüket, és pontosan visszajelezték, hogy a jogalap teljesen helytálló. Egyesek egyből azzal jöttek fel, hogy nem lesz hatékony ez a megoldás. Erre pedig azt válaszolom, hogy nekünk fel kell léptünk a lehető leggyorsabban, és megvan a politikai szándék a tagállamokban arra, hogy a gyakorlatban is ezeket az intézkedéseket majd végrehajtsák. Amikor másodlagos viktimizációról beszélünk, mi történik? Nos, hogyha a, az áldozata a, a sértett ö, mozog és megy egy át egy, egyik országból a másikba, akkor védelmet kell, hogy élvezzen, és ez lehetséges. Az a mechanizmus, amely amely kialakításra kerül, a lehető legjobb lesz. Ennél jobbat nem lehet elképzelni. azt is lássuk világosan, hogy akkor, amikor ilyenfajta megoldással próbálunk élni, a lehető legjobb megoldása törekszünk meg fel kell tárni, hogy melyik lesz az a hatóság, amely az egyik meg a másik tagállamban hatáskörrel rendelkezik. Persze szó sincs arról, hogy minden egyes országban ugyanazt a megoldást kell alkalmazni. Világos, hogy nem igazságügyi harmonizációról van szó, minden egyes országnak megvan a sajátos intézményi felépítése, de egy dologra van szükség, és erre mindegyik tagállamban, hogy megnevezenek egy illetékes hatóságot, legyen az bármelyik és itt együtt kell, hogy működjön a, az igazságügyi rendszernek minden ága, a polgárjogi ága, a büntetők és a közigazgatási is. Most függetlenül attól, hogy melyik lesz az a bíróság, amelyhez a sértet majd fordulhat. Egy biztos, egyszerű, világos rendszerre van szükség. Hogy mi is a nemi erőszak, ennek a fogalmát nem tudtuk ezeket egészen pontosan meghatározni, hogy európai viszonylatban is pontosan álljon. Viszont azt már meg tudtuk konkrétan fogalmazni, hogy mi a nőkereskedelem a nemi erőszaknak a fogalmát azért egyes országok megfogalmazták, így például Ausztria vagy Spanyolország. Fenyegetettségről van szó, üldözésről, folyamatos üldözés, szexuális agresszióról, nemi erőszakról. Tehát létezik egy sor kategória, büntethetőségi kategória, amely a tagállamokban már felsoroltatott. Most pedig hadd forduljak a bizottsághoz, a Bír Európai Bizottsághoz, és kérdezem azt, hogy kívánnak-e, tervezik-e, azt megfogalmaznak egy olyan irányelv tervezetet, amely a nők elleni erőszakra vonatkozik, de nem csak őrájuk, hanem a kiskorúakra is, gyermekekre is. azokra, akik, akik ennek az agressziónak a tárgyai. További kérdésem. Terveznek-e készíteni egy hatástanulmányt, és milyen típusú hatástanulmányt a témában? Gazdasági hatástanulmányt, vagy egyéb típusút? Egy további kérdés. Úgy vélik-e, hogy a hatástanulmányt kellene előbb elkészíteni, mint az irányú eltervezetet? Vagy a kett... vagy a kettőt egyszerre, és miközben az Európai Parlament pedig dolgozik majd az irányelven. Azt megvizsgálja. Mindez szolgálhatja majd a saját tevékenységüket, a saját ellenzői munkánkat mikor kapjuk meg azt az irányát tervezetet, amely az erőszak elleni fellépés fogja magába tartalmazni, mikor fogja ezt az Európai Bizottság közre adni. És még akkor is, hogyha pontosan nem tudják meghatározni ezt a büntetendő kategóriát, akkor is a sértettek léteznek, a halottak is ott vannak kötelességünk, erkölcsi kötelességünk mindent megtenni azért, hogy a bűncselekmények ne következenek be, és megtegyünk mindent azért, hogy a lehető legkisebb számú sértet legyen. Egyre több gyilkosság következik be, miközben mi a módosítókon dolgozunk, és jelzem, jelzem ismételten, hogy a bolgár újságírónak a meggyilkolását el lehetett volna kerülni, hogyha ilyenfajta jogi megoldások már léteznek a magunk részéről teljesen készen vagyunk befogadni azt a jogi jelentést, a tanulmányt, amelyet az Európai Bizottság készíthetne a témában, és ezt kiegészíthetném mindazt a tevékenységet, amelyet a tanács nem végezett el, nem végzett el, és amely tevékenység a parlamenti munkát is kiválóan kiegészíteni. Talán még be is építhetnénk a módosítóinkba. Azaz Felkérem az Európai Bizottságot, hogy dolgozzon velünk együtt szorosan, azért, hogy lehető legjobb mechanizmus tudjuk kialakítani. Van tak, frő Romero. Köszönöm szépen. Romero asszony. egy példáról eh, beszéltünk, egy példát említett ön, és ez az erőszakos cselekmény ez a típusú előszakos cselekmény sajnos túl e, sokszor előfordul. Az Európai Védelmi Rendelet éppen arról szól, hogy megelőzzük az ilyen típusú e, borzasztó eseményeket. Most szeretném megnyitni a vitát. Kérem, vegyenek részt a vitában. Först vill jag ge ordet till... Eh, Először adom meg a szót. Merci, Madame la Présidente. Köszönöm, elnök asszony. Úgy érzem, hogy ez a szöveg és a mai témánk mindannyiunkat emlékeztet elkötelezettségünkre és felelősségünkre. Szerintem mindannyian érintve érezzük magunkat a téma által, ami nagyon nagy jelentőségű kérdés a társadalmainkban. Ugyanakkor nehéz kérdés is. És szerintem az első dolog, amit levonhatunk ebből a munkából, az az, hogy kollektív lelkiismeret alapján dolgozunk ezen a témán, és ez ritkán van, mert sokszor hallgatás övezi mindezt, és nem is ismerik ezt a dolgot, mivel statisztikák nem születnek róla, és ki kell emelni, hogy ez olyan probléma, amelyet a társadalom összes körében, minden körében, rétegében megtalálunk. Nincsenek olyan körök vagy rétegek, amelyeket ne érintene az erőszak problémája. Nem csak a hátrányos helyzetű köröket érinti a nők elleni erőszak, nem csak az idősebeket, vagy a fiatalabbakat, vagy a városiakat, vagy a vidéken élőket érinti, hanem az egész társadalmat. És figyelembe véve ezt a problémát, kötelesek vagyunk gyorsan megoldást találni rá. És emlékeztettem az összes kollégámat, főként Jiménez asszonyt, a nőbizottságból és Romero asszonyt, Emlékezetem őket arra, hogy valóban kötelesek vagyunk eredményt találni, hiszen az áldozatokért dolgozunk akik minden körben megtalálhatók. Az áldozatok közül néhányan különösen fiatalok, nagyon is fiatalok, és egyébként ami a, már egyrészt ott vannak az ismert gyilkosságok, de arra is gondolni kell, hogy életünk során mindannyian nők és férfiak találkoztunk kis áldozatokkal, akik még tíz évesek sem voltak, és ez arra kötelezett bennünket, hogy sokkal aktívabbak és hatékonyabbak legyünk. A harmadik pont, amelyel kapcsolatosan szólni szeretnék, és amelyet szorgalmazok, vagy amelyre hangsúlyt helyezek, az az, hogy mennyire nehéz ez a munka. Nem csak arról van szó, hogy eh, a 27 tagállam foglalkozzon ezzel a problémával felsorakozzon, hanem milyen nehéz eh, a homályból kiemelni ezt a problémát. Az áldozatok magányosak a legtöbbször, és háttérbe szorulnak, éppen ezért jobban kell, hogy ismerjük globálisan az egész problémát, de a, ha beszélhetnek ezek az áldozatok, akkor utána jobban is tudjuk őket védeni, és meg tudjuk őket védeni. Az utolsó kérdés, amire hangsúlyt szeretnék helyezni, az az, hogy hatékonyabbaknak kell lennünk. Én egy európai akció fellépés koordinálására szólítok fel a 27 tagállam részéről is, hogyha gyorsan nem jön létre ez a szintű koordináció, hiszen már mennyire nehéz az, hogy valamely áldozat egy országba bírósági eljárást indítson. Ehhez még ne társuljon az, hogy utána ezt egy másik tagállamba újból el kell indítania, ezt el kell kerülnünk, és nem szabad, hogy ebbe a bűnbe essünk. A másik, az állampolgárok egyenlősége, az állampolgárok védelme az európai építményen belül arra kötelez bennünket, hogy hatékonyak legyünk, hatékonyak az összes kör, az az összes réteg és minden kor számára. Az, a nők érintettek elsősorban, de az összes állampolgár számára ezt meg kell tennünk, és a Libe bizottság támogatásával a Nőjogi Bizottság még hatékonyabb és gyorsabb lehet. Ezt várjuk, köszönöm. Köszönöm szépen, Mora asszony. Pilpáó asszony következik, tessék öné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek, kiváló munkát végzett, és köszönöm, hogy ezt a kezdeményezést elindította. Annyit szeretnék mondani, hogy mindannyian, akik itt vagyunk, és az intézményi felelősök is egyetértenek azzal, hogy meg kell védenünk azokat a személyeket, akik erőszakos cselekmények áldozatai lettek. Gondolok itt különös tekintettel a családon belüli e, erőszakra. És itt a gyerekekről sem e, feledkezzünk meg. E, sajnos gyakran ők kimaradnak a védelemből. A legutóbbi esetek a közelmúltból azt mutatják, hogy egy nőnek a meggyilkolása a gyermekeken ejtett erőszakkal együtt járt. 21. században élünk, kicsit mások a családok, mások a párkapcsolatok, de a legtöbben, akik ilyen erőszakos cselekmények áldozatai, még mindig nők. Két kérdést tennék fel. Egyrészt mikor lehet benyújtani, vagy meddig lehet benyújtani módosítójavaslatokat. Én 18 módosítójavaslatot nyújtottam be, ezzel szeretném elkerülni azt, hogy az áldozatok kettős viktimizálására sor kerüljön, kettős szinten legyenek áldozatok. Tehát a tagállamok közötti koordinációt erősíteni kell. Ne kényszerítsék arra a nőket, hogy hogy költségekbe verjék magukat, akkor, hogyha másik országba utaznak, és ott már nem érvényes a védelmi rendelet. Az információkat ki kell cserélni a tagállamok között, és európai szinten kell megoldani ezeket a problémákat. És általánosságban a részletekre való kitérés nélkül mondanám, hogy a 18 módosító javaslatom e körül a téma körül mozgott. Kérdezem tehát, hogy meddig lehet benyújtani a módosító javaslatokat, vagy mikor jár le e, ez a határidő. Másodszor voltak szakbizottsági ülések, ahol azt kértem, hogy elemezzük Európában a helyzetet. És nézzük meg, hogy az egyes jogrendekben, tagállami jogrendekben hogy néz ki a helyzet van-e ilyen kezdeményezés? mely országokban van megoldás, mely országok ismerik el a védelmi rendeletet, és melyek azok az országok, eh, ahol más eh, megközelítésre van szükség. Szerettem volna azt is megtudni, hogy, hogy ezen jelentés elkészítésekor bukkantak-e valamilyen eredményre. Aztán lenne egy kérdésem az Európai Bizottsághoz, és majd még egy rövid megjegyzésem. Azt hiszem, hogy ezzel az kezdeményezéssel az európai intézmények jó képet festenek magukról, hiszen az emberek védelmét szeretnénk elérni. De közben ne essünk abba a hibába, hogy a frakciók, a tanács és a parlament közötti kompetencia harc eh, áldozatává tegyük ezt a témát. Nem eh, festhetünk magunkról ilyen képet. Ennyit szerettem volna röviden hozzátenni, és az Európai Bizottságtól szerettem volna még kérdezni valamit. Mégpedig a következőt. Mit eh, lehet itt a parlamentben hogyha a parlamentben elfogadjuk ezt a kezdeményezést, akkor mit lehet ebből 2011-ig megvalósítani? Az információkat tovább lehet-e adni? És készek vagyunk-e, képesek vagyunk-e ezt a kis lépést még megtenni. Ami a jogi megfontolásokat illeti, hát általában nem vagyok, nem értek egyet a jogi problémák elméletével, el is mondom, hogy miért. Miért Azért, mert mi fogadjuk el a törvényeket, mi vagyunk azok, akik folyamatosan módosítjuk a törvényeket azért, hogy ezeket hozzáigazítsuk a valósághoz. Ez ilyen jogi probléma nem merülhet fel, mert hogyha a politikai szándék megvan, akkor a törvényeket ki lehet igazítani. Ez más területen is így van. Végül pedig azt szeretném kérni, hogy vagy a mai ülésen, vagy a következő ülésen tisztázzuk, hogy hova lehet eljutni, meddig szeretnénk eljutni, mi a célunk. Nem igazán van értelme annak, hogy párhuzamos üléseket tartsunk, hogy a parlament és a bizottság folyamatosan tájékoztassa egymást, lehet, hogy 2011-ben az Európai Bizottság egy új javaslatot nyújt be, és, és esetleg nem is ér semmit a munkánk, amit most itt folytatunk 2011-ig. Hát ez időpocsékolás lenne. Másodszor pedig lehet, hogy valami más eh, javaslat születik tisztáznunk kellene, és a, az Európai Bizottságnak és a tanácsnak kellene ezt főleg tisztáznia, hogy mi a helyzet jelen pillanatban. Van-e lehetőség előrelépni? Ha nem, akkor mondják meg azt is. Nem szabad, hogy tovább pazaroljuk az időt. De hogyha van esély arra, hogy tovább lépjünk, és nagy konszenzussal, széleskörű konszenzussal elfogadjuk ezt a javaslatot az emberek védelme érdekében, akkor ezt tegyük is meg. Világos eljárásra van szükség, világos eh, határidőkkel, hogy eh, komoly kép, megfelelő kép alakuljon ki rólunk, és nem vesztegethetjük az időt. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen, Bauer asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Elnézést kérek, hogy egy kicsikét később jöttem, és lehet, hogy a, a kérdésemre adott válasz már e, régen elhangzott. E, csak szeretném, hogyha megerősítenénk, hogy, vagy világossá tennénk, hogy gyakorlatilag mi is a helyzet. Én nagyon örülök, hogy itt van a kezünkben a, a parlamenti e, jogi szolgálat véleménye és arra lennék kíváncsi, hogy akkor mi a, a jelentéstevők döntése, hogy követjük ezt a véleményt, és csak a, a 82 per 1-est vesszük jogalapul, vagy pedig, vagy pedig a 81A is a jelentésben jogalapként lesz föltüntetve továbbra is. Aztán azt is megkérdezném, hogyha, hogyha a 82.1-es, tehát csak a, a bűncselekmények területén lesz érvényes ez a, ez a védelmi rendelet, akkor mi lesz azokkal a javaslatokkal, amiket a, a 81A-hoz adtak be? Vajon a kollégák ezt visszavonják, vagy mi lesz a sorsa? Hogy ne, ne úgy fogadjunk el egy joganyagot, ami, ami önmagában belső ellentmondásokat tartalmaz. Én azt hiszem, hogy jó lenne hallani a, a bizottság véleményét, még mielőtt tovább folytatnánk a vitát, mert én úgy érzem, hogy elhangzott már egy sor kérdés, amire a bizottság véleményét fontos lenne meghallgatni, mielőtt tovább vitatkoznánk. Köszönöm szépen. Tack, fru Bauer. Köszönöm szépen, köszönöm szépen, Bauer asszony, most pedig Koszta asszony következik, tessék. Le due relatrici. Igen, köszönöm. A jelentéstevőket figyelemmel hallgattam, és most Jimenez asszonynak annyit mondanék, hogy mindannyian nagyon ambíciózusak vagyunk, ami a szöveget illeti. Természetesen meg szeretnénk próbálni az áldozatoknak a lehető legjobb védelmet biztosítani. Az erőszak még akár emberüléshez, gyilkossághoz is vezethet. De azért jó lenne tudni, hogy milyen értelemben akarunk ambiciózusak lenni. Jó lenne szerintem, hogyha valamikor valamilyen szélesebb körű irányelvet sikerülne elfogadnunk az, áld, az összes áldozat számára. De hát itt nagyon különböző kiinduló szövegek vannak. Egyrészt van itt egy szöveg az ember elkereskedelemről, az egy nagyon specifikus szöveg. Aztán itt van előttünk ez a mostani szöveg, és, a és ez a 12 tagállam kezdeményezése, ez a kezdeti, ez az első az egész szövegnek az eredete. Az Európai Parlament pedig csatlakozott ehhez a kezdeményezéshez. Tisztáztuk azt is, hogy eh, milyen típusú áldozatokat akarunk prioritásos módon eh, védeni. Teljesen világos eh, személykörről van szó, olyan személyekről van szó, akikre a saját hazájukban már vonatkozik védelmi rendelet. A Stockholmi program fényében ugye szeretnénk ezt az egyes tagállamok jogrendjétől függetlenül kiterjeszteni. Ugyanis az emberek szabad áramlása és az emberek jogainak védelme rendkívül fontos, de olyan személyekkel kezdünk, akik már, akikre már vonatkozik egy védelmi rendelet. És aztán ezután lehetne kiterjeszteni ezeknek a személyeknek a körét, ez eh, mindenképpen kívánatos lenne. Ki lehetne aztán ezt a többi tényállásra is eh, terjeszteni. De nem kell mindig arra gondolni, hogy még, még mit tehetünk, és közben elfelejteni, hogy mit kell, mit kell, hogy mivel kezdtük. A jogalappal kapcsolatban is ambiciózusnak kell lennünk, hogy tehát ez a védelmi rendelet min alapul, milyen jogi alapon. Sokan várják ezt tőlünk, hogy ezt tisztázzuk. Nem, nem csak a nők. A jogi szolgálat szakvéleménye szerint tisztázták azt, hogy nem a 82-es cikkről van szó, tehát a tagállamok, tehát a védelem, védelemmel kapcsolatos kölcsönös elismerésről, hanem egy ambiciózusabb jogalapról van szó, amely a hármas cikkre alapul. És ez nem azt jelenti, hogy az Európai Uniónak lehetősége van, hanem az Európai Uniót kötelezik arra, hogy a területén védje azokat, az egész területén védje azokat a személyeket, akik egyes országokban eh, bizonyos eh, védelmet élveznek. Ez a teljes világos eh, megközelítés, és ez egyáltalán nem konfúz. A hármas cikk ezt a jogi szakvélemény is kimondja, A hármas cikk szerint a jogalapban bekövetkezett ugrás nagyon fontos, eh, hiszen a Hát, hogyha ennek megfelelően, hogyha egy tagállam hozna egy védelmi rendeletet, akkor az Európai Unió egész területén érvényes lehetne. Ez nagyon fontos jelzés lenne, amely vonatkozik az Európai Unió területén élő áldozatokra és potenciális áldozatokra, ami a hatás elemzést illeti. Senki nem vitatja el, hogy ezt még mindenképpen el kellene mélyíteni. Szerettem volna meghallgatni az Európai Bizottság véleményét ezzel kapcsolatban. De tudjuk, hogy hogy néz ki a helyzet nagyon sok országban, nálunk is. Ugye itt van ez a védelmi rendelet, és nagyon sok gyilkos gyilkosságot nem lehet felderíteni, mert a nők bejelentéseit nem veszik komolyan. Rengeteg gyilkosságot akár el is lehetett volna kerülni, hogyha komolyan veszik ezeket a bejelentéseket. Természetesen nem szabad túlságosan elébe szaladni a dolgoknak, nem szabad elsietnünk a dolgokat, de hát azért ne felejtsük el, hogy megfelelő figyelmet kell fordítani ennek a kérdésnek. Jó, hogyha a szövegen még dolgozunk, ha ezt még elmélyítjük, javítjuk. A jelentéstevők együttműködésükről tettek tanúbizonyságot, ezt én nagyra értékelem. Azt remélem, hogy a módosító javaslatokkal eh, sikerül még javítani a szövegem. A lehető legnagyobb védelmet szeretnénk elérni. A kettős áldozati szerepet is szeretnénk elkerülni gyorsan kell cselekedni, és nem szabad, hogy túl sokáig tartson ez a munka. Minden áldozatot védjük ezzel. Köszönöm szépen, Kosta asszony, mondja az elnök. Kriszbek asszony, Kriszbek asszony következik. Köszönöm szépen, elnök asszony rajtam a feladat, hogy köszönetet mondjak a két jelentés tevőnek, és mindazon kollégáknak, akik a hosszú hetek során ezzel a nagyon összetett ügyel foglalkoztak. Csatlakozom ahhoz, amit Kosztászony és Bilbao asszony mondottak az imént. Azt hiszem, hogy itten tárt kapukat döngetünk, valóban itt szükség van arra, hogy egy ilyenfajta európai védelmi határozat megszülessen, ez nyilvánvaló, és azt halljuk a különböző vitákban, a megelőző egyeztetésekben, hogy mind nagyon azon vagyunk, hogy védelmezzük a sértetteket, legyenek a sértettek akár nők, akár nem nők, hát alapvetően nőkről van szó, de azért pontosítsuk, a részemről ezt fontosnak tartom, nem csak nők az áldozatok. Ez a jelentés lehetővé teheti azt, hogy e tekintetben jogalkotás történjen, olyan jogi eszközök jönnek létre, amelyek európai léptékűek. Azt hiszem erről többé-kevésbé mindannyian meg vagyunk győződve, egyesek talán kevésbé arról, hogy mennyire sürgős ez a téma, de egy biztos, hogy ez a téma mindenképpen átír a politikai határvonalakat, és mindenképpen az uniónak gyorsan kell fellépnie. És végül is, tulajdonképpen egy új korszakot nyitunk meg. Egy új korszak kezdődött a Lisszaboni szerződésnek az aláírásával, illetve az alapvető jogi kartával, amely most már hatályos, talán nem mindenki tudja még azt, hogy ennek milyen hatása van és lesz, talán nincs mindenki tudatában annak, hogy a kárta többek között igazándéből a mi malmunkra hagyja a vizet a tekintetben is, hogy biztosítsuk az áldozatok védelmét, legyenek, éljenek, mozogjanak bárhol is az európai térségben. Új lendületről van szó, és egy újabb lehetőségről is. Egészen egyedi az a téma, amelyet ma vitatunk, és annak a formája, mármint a vitának a tém, a formája is, a közös fellépés a két szakbizottságnak, a női, a FAM szakbizottságnak és a LIBE szakbizottságnak. És aztán a jogi keret is erre utalt Koszte asszony. Koszte asszony kitért arra, hogy itt most egy olyan jogi utalt tudunk bejárni, amelyet nagyon merészen megvilágított az Európai Parlamentnek a jogi szolgálata is. Mindez lehetővé teszi azt, hogy igazi közösségi dimenziót adjunk a rendszereinknek, és ezáltal az eljárás még kiterjedtebb legyen az egyik országból, átterjedhessen egy másik országra is, és a folyamatos védelmet tudjuk biztosítani a különböző tagállamokban. Ez egyfajta eredeti jellege annak a döntésnek, amelyet most lehetővé tette a Lisszaboni szerződés és az emberjogi karta, amely kötelező, erejű, kötelező jellegű és kötelmet jelent tehát. E tekintetben csatlakozom még Bilbao asszonynak a megnyilatkozásához, nevezetesen az ütemezést mindenképpen gyorsítsuk föl, a jogi szolgálatoknak a véleményét. Ismerjük most már, álljunk a sarkunkra, mint hogy gondolataink közösek, mindannyian osztjuk azt a véleményüket, hogy védelmezni kell a sérdetteket, lépjünk fel, a jogi alapok véleményem szerint kellően világosak, az álláspontok úgy szintén a jogászok világos álláspontokat fogalmaztak meg. Az eljárás elismerem, eredeti jellegű, de jogilag, jogilag ö, azt is látni kell, hogy összetett lesz majd a végrehajtás. A módosítók is még további munkát igényelnek, de ha mindezt az utat bejárjuk, akkor ez a jogi eszköz alkalmazható lesz. Arra kell törekednünk, hogy a lehető legtökéletesebben világosá tegyük azt, hogy hogyan lesz mindez végrehajtható a különböző tagállamokban, a különböző intézményi rendszereknek a révén, az egyedi tagállami jogi rendszerek hogyan állhatnak a szolgálatába a sértetetnek, vagy a potenciális sértetetnek, mint hogy itt már több ilyen esetről is szó, szó volt, többek között a bolgár újságírónak a sajnálatos sorsáról. És ha ezt mind megjártunk, bete, megtesszük, és ezt az utat bejárjuk, akkor ö, eleget tudunk tenni azon elvárásoknak, amelyet Jimenez asszony is megfogalmazott a felvezetőjében, az az, hogy megvégelmezzük az áldozatokat, a már korábbi sérteteket és a potenciális sérteteket is. Köszönöm szépen! Tack till föredraganden och till Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a hozzászólóknak, köszönöm szépen a jelentéstevőknek a munkájukat. Most pedig a spanyol elnökségnek adnám meg a szót, az ő véleményüket is szeretnénk kikérni. Korilusz úr a spanyol tanácsi elnökség nevében. Muy bien, muchas gracias, eh, señor presidente, muchas gracias. Köszönöm. Köszönöm, elnök asszony. A múltban már volt alkalmam elmondani önöknek, hogy minden újítás akadályokba ütközik, és nehézségekkel találja magát szemben. Ez a az emberiség, az ember pszichológiai jellegzetessége. A változás az mindig azt jelenti, hogy az ismeretlen felé haladunk. Sokszor eh, emiatt sok a habozás, vagy visszafogottság, sokszor eh, ellenállásba is eh, ütközik mindenféle mozdulás. Időnként nehéz helyzetbe találja magát az ember, és ez magyarázza meg, hogy miért folytatunk itt akadályfutást ebben az esetben. A kérdést hogyan is érintettük el először is. Ezt jogalkotási szinten érintettük ezt a kérdést, ami még több visszafogottságot eredményez. Ezért a merevség, a mozdulatlanság az elmozdulással szemben az EU-ban, ami az adatokat illeti, néhány tagállam rendelkezik ezzel kapcsolatosan adatokkal, Egyesült Királyság, Spanyolország rendelkezik erre vonatkozó adatokkal, de más országokban nincsenek ilyen adatok, ahogy Kostász asszony mondta, az, hogy ha egy nőt a férje vagy a társa öl meg, ez eh, a gyilkossági statisztikákban szerepel, de nem a nemek elleni erőszakról szóló statisztikában. Ez probléma, ezzel szembe kerültünk. Egyetértek az itt kifejtett vélemények többségével, és köszönöm a két előadónak, az igen csillogó bevezetést. Ami a jogalapot illeti, ez nem lehet mentség arra, hogy ne haladjunk előre. A jogalap kérdése megoldódik két jelentésnek köszönhetően a tanács és a parlament jogi szolgálatának véleménye segít ebben. Ha a két jelentés egyike negatív lett volna, ők negatív lett volna, akkor a spanyol elnökség ezzel számot vetett volna. Vagyis két jogi szolgálat jelentésével rendelkezünk, amelyek fekete-fehéren leírják az eljárást, benne van a jogalap, de nem tudom, hogy hány jelentés kellene még ahhoz, hogy megállapítsuk, mi a jogalap, vagy kellene egy negatív jelentés azért, hogy leállítsa a további munkát, és két pozitív jelentés nem elegendő ahhoz, hogy előre haladjunk? Ennyit szeretnék mondani a politikai akaratról. Jimenez asszony el is mondta, van-e politikai akarat arra, hogy foglalkozunk ezzel, és hogy védelmi határozatot hozzunk, ami az egész, az unió egész területére vonatkozna, nem csak egy-egy ország területére. Igen vagy nem? Megvan ehhez a politikai akarat? És hogyan tudjuk mi itt kifejezni a politikai akaratot? A kettős viktimizáció, a szövegek világossága, az eszköz miensége. Ezek olyan kérdések, amelyekkel foglalkozni kell, de nem ez fogja szolgálni az itteni vitát. A spanyol elnökség kimondta, meg vagyunk győződve arról, hogy az önök munkája javítani fog a szövegen, és a parlamenti vita után világosabb lesz a helyzet, hatékonyabbak lehetünk, és a kettős viktimizációt elkerülhetjük konkrét kérdést tettek fel a hivatalban lévő elnökségnek. Mely országokról van itt szó? Az összes országról. Kivéve azokat, amelyek nem részesei a szabadság, biztonság és a jog érvényesülésének, érvényesülése térségének, azon országok kivételek, amelyek opt éltek. Minden egyes ország fenntarthatja saját véleményét szabadon. A lényeg, hogy ez minden országra vonatkozik, mert mindenképpen abszurd lenne, hangsúlyozom, abszurd lenne, hogyha ezt a tervezetet csak azoknak a, az országoknak tartanánk fel, amelyek között van jogsegélyegyezmény, mondjuk Olaszország és Spanyolország között igen, de már egy harmadik országgal szemben nem. Itt arról van szó, hogy a két intézmény intézkedéseket hoz, és hatóságokról is beszélünk, amelyek alkalmazzák majd ezt az intézkedést. A lényeg az, hogy valamely bűncselekménnyel szemben védelmet élvezzenek az áldozatok. Ami változik itt az, hogy mely hatóság fogja ezt az intézkedést alkalmazni, az igazságügyi vagy a büntető joggal foglalkozó hatóságok vagy közigazgatási hatóságok. Ez mind benne volt a parlament jogi szolgáltanak véleményében, és szerintem ezzel a rendszerrel előbb vagy utóbb foglalkozni kell. Most uh, itt uh, beszéljünk arról, hogy miért is kellene várakoznunk. Szó volt a megvalósíthatóságról és jogi megvalósíthatóságról ezt már elértük. Mindig vannak kételyek, ez mindenkinek joga van, de én hangsúlyt ezek arra, hogy a két jogi szolgálat zöld utat adott ennek, már nincs kételj, ami a jogalapot illeti, vagy ezeket a kételyeket már el kell oszlatni. És ezek a kételyek vajon nem az akarat hiányának tulajdoníthatók be? Már elmondtam, hogy senki nem kritizálta ezt a javaslatot, nem is vontuk vissza a javaslatot, mert nem volt negatív vélemény. Ami pedig a 2011-es Európai Bizottsági álláspontot illeti, ezt elő kell terjeszteni, ezt meg kell vitatni. Ne felejtsük el, hogy ez olyan javaslat, amelyben nem csak a védelem lesz benne, hanem ennél sokkal tágabb lesz, sokkal több témáról, kérdésről kell beszélni, ehhez több idő kell ehhez a vitához. Nem olyan javaslat ról lesz szó, amelyet föladunk, mint ahogy a postán föladunk egy levelet, hanem itt nagyon sok mindent meg kell vitatni. Az áldozatok védelmét ki kell terjeszteni a nemzeti határokon túlra, és a határozatot meghozó igazságügyi hatóságok határozatán túlra, ami pedig a brit optautat illeti, vagy az alapszerződés 23-as cikkét, az EU-nak, vagyis az Egyesült Királyságnak három hónapos időszaka van. Egyébként ugyan ennyi, volt a határidő az opting inre is az Egyesült Királyság számára. A 21-es protokoll hármas cikke szintén három hónapos időszakot ír elő erre. Úgyhogy reméljük, hogy az Egyesült Királyság nem fog élni az opting out lehetőségével, hanem októberben megmondja nekünk, hogy részt akar ebbe venni, továbbra is részt akar ebbe venni, avagy nem. Mert ha a három hónap határidő lejár, hiszen június 4-én lesz a jogi igazságügyi tanácsülés, majd pedig július 1-től indul a belga elnökség. A kérdéssel az októberi jogi és, vagy belügyi és igazságügyi tanács fog foglalkozni. Már csak kevés időm van, hiszen 5 percet kaptam. Én eh, vakon hiszek abban, hogy a parlamentnek megvan a politikai akarata, ezt el is mondták, és én a soron következő belga elnökség akaratában is hiszek, akik tovább fognak dolgozni ezen az intézkedésen. Delegációként elmondhatom, hogy Spanyolország továbbra is támogatni fogja ezt a kezdeményezést. Köszönöm, elnök. Most már csak az maradt hátra számunkra, hogy köszönetet mondjunk a tanácsnak, a spanyol elnökségnek, Faul úr, az Európai Bizottság részéről átadom önnek a szót. Thank you, coaches. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, elnök asszony. Mindenkit sok szeretettel köszöntök. Nagyon komoly kérdésről van szó. Mm, nem gondolom, ahogy Bilbao asszony is mondta, nem gondolom, hogy bárki is kétségbe vonja azt, hogy mennyire fontos föntartható, tartós és alkalmazható áldozatvédelmet megvalósítani. Ezt mindenki tudja, és gyakran ráadásul fiatalok az áldozatok. A másik, az egyetlen kérdés ez tulajdonképpen az, hogy hogyan tudjuk ezt a rendszert megvalósítani, hogyan tudjuk ezt a védelmet megvalósítani. Na most a politikai szándék az nagyon jó dolog, de a politikai szándékot a jogállamiság is meghatározza demokráciában. Tehát a szerződéseknek kell megfelelni. Nem mondhatjuk azt, hogy valamit azt gondol, valam, hogyha valamiről azt gondoljuk, hogy jó, akkor kényünkre, kedvünkre úgy hozni törvényeket, hogy, hogy ez a szándék megvalósuljon. A szerződés teljesen világos elvi mm, különbségtételt tett a polgári jog és a büntetőjog között. Sok tagállamban nagyon nehéz eh, ratifikációs folyamatnak vetették alá a Lisszaboni szerződést, úgyhogy tudják, hogy az Európai eh, Uniónak a hatásköre a Lisszaboni szerződésben a büntetőjog esetén eléggé ellentmondásos volt, és ezért végeredményben nagyon szigorú és nagyon szűkörű hatáskörök maradtak, és hát ezeknek meg kell felelnünk, ezt el kell fogadnunk. Ezért van az, hogy a szerződés büntető jogi vonatkozásaira, vonatkozásaival kapcsolatos rendelkezések csak a büntetőjogi eljárásra utalhatnak és arra korlátozódhatnak, nem terjedhetnek ezek ki a civil, a polgári jogra. Nagy tisztelet mellett az Európai Bizottság bizottság nem ért egyet az önök jogi szolgálatának a szakvéleményével. Elolvastuk, de úgy látjuk, hogy ez nem felel meg a mi jogértelmezésünknek. Ez egy teljesen más jogvélem, jogi vélemény és értelmezés, mint, a, mint amit a tanács nyújtott be. A hármas cikk nem elegendő. Hogyha mi csak ezen a jogalapon hoznánk rendelkezéseket, vagy rendeletet, akkor az első szél elfújná ezt a rendelkezést, hogyha ennek, ezt a jogalapot valaki kétségbe von, eh, vonja. És nem ez a célunk. Az a célunk, hogy fenntartható védelmet nyújtsunk az áldozatoknak. A három intézmény szeretne konszenzusra jutni, és szeretne minél hamarabb megegyezni a bűncselekmények áldozatainak a védelme érdekében. A tanács és az Európai Parlament eh, büntetőjogi eljárásokra szeretne, eh, szeretné elfogadni ezt a rendeletet, és kiegészíteni a, ezt, hogyha a megfelelő előkészítő munka megtörtént 2011-re. Eh, Szeretnénk tehát kiegészíteni a védelmet egy másik szabálycsomaggal, amelyhez azonban egy másik jogalapra van szükség, annak érdekében, hogy az, ad, az eljárásjogi, adminisztratív, illetve a polgári jogi kérdéseket is tisztázunk. Én tudom, hogy az áldozatokat egyáltalán nem érdeklik ezek a jogi finomságok, de nekünk mi ezt nem felejthetjük el. Nekünk nincsen univerzális egyetemes felhatalmazásunk arra, hogy bármilyen törvényt meghozzunk, amilyet csak akarunk. Nekünk a szerződés alapján kell dolgoznunk, a szerződést pedig nagyon sok vita előzte meg. Ezeket a szerződéseket tehát be kell tartanunk. Az Európai Bizottság így látja a helyzetet. Hogyha önök csak büntetőjogi kérdésekkel akarnak foglalkozni, ezt megtehetjük, és jövőre kiegészíthetjük a rendszert szükséges jogszabályokkal, annak érdekében, hogy az egyéb típusú áldozatvédelmi rendelkezések megszülethessenek. De nem lehet a kettőt egy jogalappal széles körű hatállyal elfogadni. Vagy az egyik túl szűk, vagy a másik túl széles ez a helyzet. A szerződéseket, szerződések olyanok, amilyenek, de be kell tartani őket teljes mértékben és szigorúan, mert különben bármely bíróság, akár az Európai Bíróság is úgy találhatja, hogy nem alkotmányos az a rendelkezés, amit elfogadnánk. Így tehát az így biztosított áldozatvédelem túlságosan is kártyavárszerű lenne, összeomlana az első probléma felmerülésekor. Ezt gondoljuk végig. Két lépcsős megközelítést kell alkalmazni, mert a szerződés ezt írja elő. Természetesen tartós, fenntartható, alkalmazható kell, hogy legyen végeredményben az áldozatvédelem, hiszen erre van szükségük az áldozatoknak. Elnök, köszönöm szépen. Volt még egy hozzászólás, egy jelentkezés. Jó, Véva Tondó úr részéről. Köszönöm szépen, elnök asszony. Azt hiszem, hogy a vita most már világos. Most már csak döntenünk kell. Sajnos az Európai bizottság véleménye, véleményének meghallgatása után úgy látjuk, hogy a bizottság és a tanács között nincs megegyezés, és valószínűleg a parlament között sem. Ez a realitás, ezzel kell számolnunk. Nincs más lehetőségünk, mint hogy föladjuk ezt a dolgot, ez lett volna az, amit az Európai Bizottság javasolt, és most aztán várjuk, még az Európa, meg, megvárjuk, még az Európai Bizottság eh, benyújt egy javaslatot eh, egy olyan jogalap szerint, eh, jogalap értelmében, amely mind a polgári, mind a büntetőjogi kérdéseket lefedi. Ez azt jelenti, hogy ezt a témát jövő évig jegeljük, amíg a bizottság nem nyújt be javaslatot. A B javaslat az az, hogy az Európai Parlamentnek van ugye egy jogi szakvéleménye, a tanácsnak is van egy jogi jogi szakvéleménye, és a két jogi szakvélemény azt mondja ki, hogy lehetséges ezen védelmi rendeleteket meg lehet valósítani. Na jó, hát ezért e, ennek értelmében folytathatnánk a munkát. Döntenünk kell. De nem engedhetjük meg magunknak, hogy még hónapokig rágjuk ezt a témát világossá kell tenni, hogy a parlament a tanács kezdeményezésével akár legislatív döntéseket is hozhat. A módosító javaslatok benyújtásának a határidejét ki lehet még terjeszteni, egy kicsit meg lehet hosszabbítani, ennek mindenképpen van értelme. A frakcióknak kell egyeztetniük, hogy egy véleményen vannak-e. A vita tehát folytatódik, előfordulhat, hogy egyes frakciók inkább kétségeket vetnek fel. A néppárt, a liberálisok, a szocialisták, demokraták és a többiek egyeztetniük kell, tehát hogy mi a véleményük. Ezen a határidő keretében tudunk aztán előre lépni. Én ezt javasolnám hogyha a parlamentnek, parlamentben sikerül megegyezni abban, hogy a védelmi rendeletet szeretnék kiterjeszteni, akkor haladjunk előre a munkával, mivel van demokratikus legitimitációnk, legitimitásunk van, demokratikus, illetve politikai szándékunk, akkor tegyük ezt meg, akár úgy is, hogyha tudjuk, hogy a bizottság nem ért ezzel egyet. Elrag. Köszönöm szépen. Most pedig a két jelentéstevő következik. Jimenez asszony. Sí, eh, lo que quería decir que, bueno, otra vez repetir un poco lo que hemos dicho todos. Igen, köszönöm szépen. Mindössze azt tudom megismételni, amely, amit mindannyian megfogalmaztunk. vitatkozunk, és fokozatosan előre lépünk, de ugyanakkor visszajutunk mindig ugyanazokhoz a gondokhoz. Bár pedig azt szeretnénk, hogyha előre lépnénk. Mindannyian persze ezen a ezen fáradozunk, csak az az út, amely majd elvezett az előre lépéshez abban nincs még egyetértés. Nem csak politikai kérdésekről van szó. Több intézmény képviselőjét is megkerestem, több frakcióbeli kollégámat szintén felkerestem, és Kiki azért aggódik, mert hogy nem politikai a kérdés. Szóval nem politikai az aggodalmak, hanem inkább hatékonyságbeliek. Vannak, akik azt mondják, hogy a tanács álláspontját, van, akik a, a bizottság álláspontját teszik magukéve. És hát magam kiállok minden erőmmel, de, de hogyha valaki azt mondja nekem ebben a vitában, hogy hogy nem hisz abban, hogy a dolgok jól, jó úton haladnak, akkor az egész védelmi rendszer nem lesz helytálló. A célkitűzés ekközben a megfelelő, a, a kifejezetten kívánatos. De mindenképpen arra kell törekednünk, hogy teljes hittel és tudattal megvizsgáljuk, hogy hol van a probléma, hol van a gond, mi, mi vezetett el a mostani szituációhoz. És amikor több eszemben fogalmazom, a kérdés akkor abban benne vagyok saját magam is. Hol követtük el a hibát? hogyan tudunk egy szélesebb konszenzusra jutni. Ugye egy új intézményről van szó, és ahhoz, hogy ez kialakulhasson, mindenkinek a támogatását kellene, hogy megszerezze. Tehát ki, hogy hol van az a hiba, ki követel az a hibát, amely elvezetett minket ehhez a labirintushoz, amelyből ki kell kerülnünk. Ott vannak a sértettek, legyenek azok férfiak, nők vagy gyermekek. Ott van a nők elleni erőszak, vagy a nemek közötti erőszak. És én egy ilyenfajta léptékben próbálom megközelíteni ezt a kérdést, a lehető legszélesebb körülön. Mindig is arra törekedtem, hogy lépjünk tovább, lépjünk tovább a legszélesebb konszenzussal. Nem szeretném, hogyha ez szamár bőrként végezni a kukában a sorsát. Nem. Szóval nem szeretném, hogyha szabárből lenne az egész tervezetből, de ugyanakkor aggódom. Aggódom azért, mert hogy ezt a megoldást nem ismerik el, aggódom azért, mert hogy nem lesz máskülönben meg a lehetőség arra, mármint hogyha nem áll fel ez a rendszer, hogy az adott agresszort azt kordában tartsák, elítéljék. Szóval az foglalkoztat engem, hogy annak ellenére, hogy a két jogi vélemény pozitív, mi eredményezi azt, hogy továbbra is ellenállásba ütközik a tervezet? Ez a kérdés, és jelentős tevőként ezt alá fogom írni, és holnap az sértettek azt fogják mondani, jó, jó, hát rendben, de hát ez mire szolgál? Majd megy az archívumokba, vagy megy a, a történelemnek a kukáiba. Szóval nagyon-nagyon-nagyon foglalkoztat ez a kérdés, mások pedig azt mondják, hogy jó, jó, majd lesz valami. Nem, engem ez mélységesen aggaszt, és azt szeretném, hogy egy olyan jelentés születne, amely elfogadásra kerülhet, és amely vertikálisan, meg széles körülön, széles körülön, nagyon széles körülön támogatással rendelkezik. Szeretném, hogyha eljutunk egy olyan megállapodáshoz, a bizottsággal is, tanácsal is, amely amely magáinak tudja a támogatást. Szeretném, hogyha a bizottság elfogadná az Európai Parlamentnek a jelentését és a módosítóit. Már ö, korábban is javaslatot tettem egy ütemezésre, és ö, eredetileg arról volt szó, hogy júniusra ezt tető alá hozzuk. Én tovább fogok dolgozni ezen a témán, de eléggé biztos vagyok abban, hogy mi fog történni miközben a lehető legnagyobb figyelemmel hallgattam a bizottságot. És szó sem lett arról, hogy összecsapjuk a, a munkát. Nem, nem. Itt a tanács teljesen jó hiszemmel lép fel, és nem értem. Nem értem, hogy a bizottság miért áll lenne. Nem tudom, mit tehetnénk azért, hogy megállapodás alakuljon ki. Elnök, köszönöm szépen. Most pedig Romero asszonynak adom meg a szót egy záró hozzászólás erejéig. Önnyi a szó, asszonyom. Eh, Köszönöm szépen, elnök asszony. A bizottság mindig csak szóbeli kommunikációt közöl velünk. Írásos dokumentumot soha nem ad nekünk ezzel a irányát tervezettel kapcsolatosan. Számos alkalommal a bizottság megfogalmazta azt, hogy ahhoz, hogy létrejöjjön egy igazi, igazi irányelv tervezett, egy bírósági határozatra lenne szükség. Ha bekövetkezett a bűncselekmény, akkor pedig már semmire nem szolgál utólagosan a védelmi határozat. Hogyan lehet megvédeni azokat a sérteteket, akik már sértetté váltak? Mire szolgálna az, az egész, egész eszközrendszer, a védelmi rendszer, hogyha csak utolagosan léphetne fel. A bizottság szerintem destabilizálni akar minket. Ez a törekvése. Pedig nagyon világos érdekek mellett állunk ki, megelőzésről van szó, védelemről van szó. Természetesen a különböző országok kiépítették a saját eszközrendszereiket, akár polgári jogi eszközöket, akár büntető jogi eszközöket, országban ilyenek léteznek. De vigyázat. Tudjuk azt, hogy 32 áldozat közül mindössze 5 volt, aki feljelentést is tesz. És ebből az 5-ből 4 vissza is vonta a feljelentését. Hát hogy lehet mindezt elkerülni szankciók nélkül? Nagyon komoly kérdésről van szó. Terrorizmusról, mégpedig a családokba behatoló terrorizmusról. És nem első ízben történik az, hogy a terrorizmus ellen polgári jogi eszközökkel és büntető jogi eszközökkel lépünk fel. Ez a célunk legalábbis. Ha védelmezni szeretnénk a otthoni vagy a magánéletet érintő terrorizmus ellen, akkor ki kell építenünk egy eszközrendszert. Lehet, hogy ez még nem a legtökéletesebb, de mégis érdemes ezt a kockázatot felvállalni a részünkről, azért, hogy a lehető legjobb megoldást tudjuk kialakítani. Nem szabad, hogy visszavonjuk ezt a javaslatot, nem mindent meg kell tennünk azért, hogy létrejöhessen az intézkedés, és mindenkit arra kérek, hogy gondolja tovább azt, hogy hogyan lehet keresztül vinni mindezt ne temessük el a korábbi munkánkat, az eddigi munkánkat. Tudjuk, hogy megvannak a korlátjai ennek a javaslatnak, akár hibák is lehetségesek ebben, de mindenképpen tegyünk már valamit, ha egyetlen egy áldozatot, egy potenciális áldozatot sikerül megmentenünk, akkor már indokolt lesz a fellépésünk. Elnök, köszönöm szépen Romero asszonynak. Most pedig azt mondanám, hogy a ütemezéssel kapcsolatosan megállapodásra tudunk jutni. Július 12-e a határidő a módosítók beterjesztésére. Szeptember 2-a pedig az a nap, amikor majd megbeszéljük ezeket a módosítókat, a szavazásra, irányadó szavazásra pedig szeptember 29 és 30-án kerül sor. Hagy mondjak köszönetet a kollégáknak, hagy mondjak külön köszönetet a LIBE szakbizottság elnökének, az Állampolgári Jogok Bel és Igazságügy Bizottságának, elnök úrnak, a LIBE titkárságának is. Nagyon jól tudtunk együtt dolgozni, köszönet ezért. Köszönetet mond tehát a FAM szakbizottság, amely szakbizottság tovább folytatja munkáját ugyanebben a teremben.

Please take your seat so we can continue. Kérem foglaljanak helyet azért, hogy folytathassuk a munkát. Då fortsätter vi vårt utskottsmöte. Folytatjuk a munkát Most pedig vizsgáljuk meg a napirend tervezetet. Kettes pont, a napirend elfogadása nem volt semmilyen kifogás, nem érkezett. Így ezt elfogadjuk, ezt a napirend tervezetet. Hármas pont, az elnök közleményei. Először is szeretném a parlamenti bizottság nevében üdvözölni a helyi közigazgatási szakértőket, vagyis képviselőket, olaszországi régi, három olaszországi régiót hívtunk meg. Mater asszony hívta meg a közigazgatási képviselőket, üdvözöljük önöket, és szívesen látjuk önöket a az ülésünkön. Majd pedig szeretném tájékoztatni a küldötteket arról, hogy június 20-án és 21-én Vilniusban az Egyenlőségi Intézetet megnyitották. A Nőbizottság, Nőjogi Bizottság különösen elkötelezte magát e munka mellett a határozat ezzel kapcsolatosan már régen megszületett, a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézetéről van szó, és elmondhatom, hogy a hivatalos ünnepségek mellett még kötetlen programok is voltak, kulturális programok, koncertek és néhány résztvevő hozzá is szólt, tájékoztatott minket az egyenlőség kérdéséről. Nagyon sokan voltak ezen a nyitó ünnepségen. Nagyon jól megszervezték, és a sajtókonferencia sikeres volt. Nagyon sok médium megjelent, és specifikus találkozók, megbeszélések voltak különböző oldalakról. Thompson asszonynak van hozzáfűzni valója. Igen. Szeretném megvitatni, mi történt a múlt hónapban a plenáris ülésen, amikor a, az LPP azt, az LPP azt javasolta, hogy Ida Figueiro jelentését vonjuk vissza. Nagyon csalódott voltam, és nagyon meglepődtem. Nem eh, értettem, vagyis akkor jöttem rá, hogy miért nem veszik komolyan még mindig a nőket. A nők nagyon fontos véleményeket készítettek itt, eh, de láttam, hogy eh, ha népárban vagy az ECR-ben a nő az nő, a férfi meg férfi, és a plenáris ülésen azt láttam, hogy sokszor néhány sokszor úgy reagálnak, mint a gyerekek. Azt mondják a plenáris ülés közepén, hogy nem kompetens, nem kvalifikált ehhez, és ez a jelentés már elkészült jelentések alapján készült, hiszen az általam most készülő jelentés tele van olyan elemekkel, amely már más jelentésekben szerepelt, úgyhogy nagyon félek az ilyen helyzetektől, és attól félek, hogy a nőbizottság reputációja csorbát szenved, nem vesznek minket komolyan, most már senki nem vesz bennünket komolyan, úgyhogy elnök asszony arra ösztönzöm önt, hogy ha lehet, akkor szervezzen egy vitát a munkamódszerekről, mert én nem szeretem, hogyha nevetségesé tesznek. Köszönöm. Köszönöm, Thomson asszony, Bauer asszony. Thank you so much. Uh, I supposed to... Köszönöm. Ezt a kérdést a koordinátorok ülésén kellett volna megvitatnom, de hogyha lehetőséget adnak arra, hogy Thompson asszonynak válaszoljak, akkor megteszem. Az az érzésem, hogy ez a kérdés tágabb értelmű, nem elég erről rövid vitát folytatni. Néha csalódást okoz, hogy mi kerül be a bizottságba, és mi beszélnek a bizottságról. Néha ez összefügg, néha nem. Ami itt a lényeg volt ebben az esetben, ami az oka volt annak, hogy a dolgok ilyen fordulatot vettek, az, az, hogy két jelentésben két bekezdés megegyezett, valószínűleg ugyanabból a forrásból származtak. Az az érzésem, hogy valóban szükség lenne arra, hogy jobban odafigyeljünk arra, hogy mit teszünk a különböző jelentésekbe. Már korábban hangsúlyoztam, hogy nem jó dolog, hogyha minden jelentésen mindent beleveszünk, mert néhány kollégának ez a gyakorlata, mert ez rontja ezen szakbizottság hírnevét. Így tesszük magunkat nevetségesé, hogy mindent meg akarunk oldani minden egyes jelentésben ami nem megfelelő mód. Az az érzésem, hogy át kellene gondolnunk egy sor dolgot, és javítanunk kellene talán ezeken itt a bizottsági munkában. Néha az az érzésem, hogy néhány kollega kollégának fegyelmezetebbnek kellene lennie, és jobban együtt kellene működnie, akkor, amikor jelentéseken dolgozunk. Néha nagyon furcsa dolgokat fogadunk el. Az egyik első jelentés majdnem ugyanebbe a helyzetbe került. A jelentés kérte, hogy új jogalapot teremtsünk néhány probléma megoldására. Tudják, időnként problémákat okozunk, amelyek nem lennének szükségszerűek a munkánkba. Köszönöm a figyelmet. Javaslom, térjünk vissza erre a kérdésre a koordinátorok ülésén. Köszönöm, Bauer asszony. Arra gondoltam, hogy azt javaslom, vitassuk meg ezt a kérdést mérehatóan a következő ülésen, a koordinátorok ülésén ezt folytathatjuk. Nekünk e bizottság küldötteinek, képviselőinek felelősségünk van, figyelembe véve az egyenlőség kérdését, de Felelősek vagyunk azért is, hogy milyen módon dolgozunk ebben a bizottságban. Úgy kell dolgoznunk, hogy a presztízsünket növeljük, a bizottságunk presztízsét, és elismerjenek bennünket. Szerintem még visszatérünk erre az alapvető kérdésre a koordinátorok ülésén. Jó, akkor most folytassuk a munkát, a napi rendünket. A ülések jegyzőkének elfogadása március 15-16, május 3-4. Kifogás nem érkezett, hogyha nem is érkezik az ülés végéig, akkor ezeket a jegyzőkönyveket elfogadjuk. Most pedig az ötös pontra térjünk át, amelynek témája a nők szerepe az idősödő társadalomban. A koordinátorok úgy döntöttek, 2009. szeptemberében, hogy kérni fogják, szülessen meg ez a saját kezdeményezésű jelentés. Várom, türelmetlenül várom azt a lehetőséget, hogy meghallgassam a kollégákat és a jelentéstevőnket, Kájnen asszonyt. Átadom önnek a szót. Köszönöm, elnök asszony szeretném kiemelni először is azt, hogy a nők és az idősödő nők kérdése egyre aktuálisabb, hiszen tudjuk, hogy a, az idősek csoportjában a nők a legnépesebbek. Tehát ez nagyon is a nőkkel kapcsolatos kérdés. Másik. A következő álláspontból indultam ki, az idősödés kérdése a közösségben. Sokszor ez negatívan kerül napirendre, vagyis ez probléma, ez teher, és én ezt diszkriminatív címkézésnek hívnám az idősödő lakosság körében. És ez nagyon is beárnyékolja a szolgáltatásokat és a az időskorúak igényeit. Nem ismerik el azt a tényt, hogy az időskorúak fontos gazdasági tényezők, hiszen fogyasztók is a társadalomban, még a nem hivatalos harmadik szektorban is, és közben oda kell arra is figyelni, hogy azért az idősödők sok gondozási munkát is végeznek a bizonyos korú emberek. Így általában az idősödéssel kapcsolatosan az attitűdöknek meg kell változniuk. Van egy átfogó kérdés is. A jelenlegi gazdasági válságban, szociális válságban különösen komoly következménye van mindennek a tagállamok költségvetésére, az állami adósságokra, annak a tényezőnek, hogy a szociális szolgálatoktól függnek az időskorúak, és a szociális költségvetést ez érinti, Viszont a szociális válság az időskorú nőket érinti a legjobban, és ők a legsérülékenyebb csoport. Ennek egyre inkább tudatában kell lennünk, amikor intézkedéseket hozunk ez ellen. Harmadik kérdés, általános elv, amelyből kiindultam, az az, hogy jog alapú megközelítés szükséges az idősödés és az idős nők problémájához, ugyanúgy, ahogy ezt a nemek közötti egyenlőség esetében megtesszük. Nem elegendő harmadik felek véleményét meghallgatni, ezzel kapcsolatosan az idős korúaknak, az idős nőknek jogaik vannak a társadalmainkban, és ezt a Lisszaboni szerződés megerősíti valamint az alkotmányos jogokkal kapcsolatos megállapodást. Ezt a dolgot nem túl jó szemmel nézik az EU intézmények és a tagállamok. Ez az első kérdésem, amikor a diszkriminációval foglalkozom, a diszkrimináció elleni irányelvet minél hamarabb el kell fogadni. Erre felhívást intéztem, ez megfelelő eszköz ahhoz, hogy a, az alkotmányos jogokat érvényesítsük. Második pont, ami a megközelítést illeti, a diszkriminációnak több megnyilvánulása van, de vannak nagyon kifinomult diszkriminációs módok, az emberek, az intézmények nem is vannak annak tudatában, hogy amit tesznek, az megkülönböztető jellegű megközelítés a az időskorúak ellen, időskorú nők esetében, amikor különböző szolgáltatásokat nyújtanak nekik egyebek. Mire van szükségünk? Több kutatásra és monitorozásra, ezt állandóan figyelni kell, a életkorra kapcsolatos megkülönböztetést és a nemek, a nemen alapuló megközelítést figyelni kell. Egy rendszeres módszerre van szükség a bizottság, a parlament és a tagállamok. Ezt a módszert kövessék, a nemek és az életkor alapján történő megkülönböztetést figyelni kell, monitorozni, és jelentéseket kell erről készíteni, hogy a kormányok és az EU intézmények hogyan korrigálják itt a hibákat. Ami az időskorú nőket illeti, sokszor ők állnak reflektorfényben, de megemlítenék itt egy másik kérdést. Az idősebb korú, de még munkaképes vagy dolgozó nők, sokszor őket sújtja a diszkrimináció, bár ez nem megengedett, ezt tiltják a jelenlegi jogszabályok, de azért tudjuk, hogy ilyen van tudjuk, hogy milyen plafonok vannak, és az idősebb nőknek nehéz előrelépni a karrierük során szemben a hasonlókorú férfiakkal, és a munkanélküliség a 40-50 körüli nőket érinti, és sokkal nehezebb nekik sokkal nehezebb nekik munkát találni szemben a férfiakkal. Ezt a bizottságnak hangsúlyoznia kell, és megfelelő monitorozó mechanizmust kell kialakítania azért, hogy az elfogadott elveket alkalmazzák, és a szükséges lépéseket megtegyék a munka világában, figyelembe véve a már meglévő irányelveket, mechanizmusokat. Ami pedig a munkát illeti és az idősödő nőket, az idősödő nőket, a nyugdíj. Sokszor ez a megmentő generáció, egy, hiszen a gyermekekről gondoskodnak, ezért nincs munkájuk, aztán pedig az idősödő rokonokat gondozzák, vagy szülőket, és éppen ezért nagyon alacsony az ő nyugdíjuk, és Éppen ezért eh, ez a, az alacsonyabb fizetés, ez eh, mindenkorban kíséri a nőket. Nyugdíjak. Jobb megközelítés szükséges a nyugdíjrendszerekben. Eh, meg kell nézni, hogy mennyibe kerülnek a nyugdíjak, de azért a nemek kérdését is meg kell vizsgálni, hogyan lehet változtatni a helyzeten, hogyan lehet ezeket a szempontokat jobban figyelembe venni. A munkavilága, a felelősségek hosszú távon jobb lenne, hogyha a tagállamok bevezetnék a különböző gondozási rendszereket, például munka és a gondozás összeegyeztetése, ami a jogalapot illeti, szerintem itt eh, európai irányelvre van szükség, amely egész Európára kiterjedne. Amikor a konkrét lépésekről van szó, figyelembe vettem az egészséggondozás szociális szolgáltatások kérdését, itt is a jogok alap alapján kell megközelíteni a kérdéseket, a szolgáltatásokat, azok elérhetők-e, milyen támogató rendszerekre van szükség a nem hivatalos gondozók esetében, azért, hogy otthon lukba maradhassanak az érintettek minél tovább, és ez része annak is, hogy minél hamarabb európai cselekvési tervet kell indítani, felgyorsítani az Alzheimer-korban, hiszen bizonyos korú nők körében a nők egyharmadát érinti ez a betegség. Ha megnézzük az egészségügyi rendszereket, itt a nemekre odafigyelő rendszerre van szükség, táplálkozási tanácsok esetében, és az orvosi ellátás esetében sokszor nem ismerjük el, hogy például a szív- és érrendszeri betegségek szimptomái mások a nők esetében, vagy a mellrák szűrés, vagy a végbérák szűrés nem végzik el rendszeresen mindenki számára. És bizony sokszor ennek áldozatai a nők, vagy az idősebb korú nők. Ez csak egy példa. Végül pedig erőforrásokra van szükség közösségi szinten, tagállami szinten, azért, hogy felgyorsítsuk az innovációkat. Meg kell nézni, hogy hogyan lehet az új digitális menetrendet felhasználni az új technológiákat, azért, hogy az idősödő lakosságot, idősödő nőket segíteni lehessen a felhasználók érdekében. A jövő év végéig felkérjük a bizottságot, hogy cselekvési tervet javasoljon, vizsgálja meg azt, hogy van-e szükség több erőforrásra, tudományos kutatásra téren, a gondozás minőségét szükséges mérni, és azt is meg kell nézni, hogy a szociális biztonság területén van-e koherencia, nyugdíjrendszerek esetében milyen plusz megoldások kellenének a részmunkaidő, és EU és nemzeti szinten fel kell számolni a közvetlen és rejtett diszkriminációt, valamint nem jogalkotási intézkedésekre is szükség van, például figyelemfelkeltő kampányokra. Zárásképpen szeretném elmondani, bár figyelemmel hallgattam a kollégákat, Bauer asszonyt is, szükség van európai szinten egy irányelvre az alapvető szolgáltatásokról, közszolgáltatásokról, hiszen ez az említett csoportok érdekét szolgálná. Vannak itt még más kérdések is, de lehetőséget akarok teremteni a kollégáknak, hogy kérdéseket tegyenek fel, kommentárokat tegyenek, és minél több megjegyzést készen állok bevenni ebbe a jelentésbe. Köszönöm. Köszönöm szépen. Kejnen asszonynak. Köszönöm, hogy bevezette a vitát Cornelissen asszonyban listámon, és aztán Thompson asszony. Tessék, önök a szó. Cornelissen asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen a jelentéstevőnek a munkáját. Kiváló jelentést kaptunk tőle. Láttam egy korábbi verziót, ami kiválóan felvetette eh, a problémákat, amelyekkel az eh, idősebb nők szembenéznek a társadalomban. Az új mm, változat még nyitottabb a problémákra és a eh, demográfiai változások által teremtett esélyekre is láttam ennek az általános és fő üzenetét, mely szerint a demográfiai változás egy tény. Se nem több, se nem kevesebb, mint az, hogy több idős lesz és kevesebb fiatal. És ez önmagában nem probléma, hogyha eléggé előre gondolkodunk. Végeredményben ez lehetővé teszi számunkra, hogy nagyobb figyelmet fordítsunk az idősebb nők problémáira. Kifejezetten tetszett az, hogy a kor szerinti hátrányos megkülönböztetéssel szembe szeretne nézni, és ezt leszeretné küzdeni a jelentéstevő. Ez nagyon fontos, és ezt teljes mértékben támogatom. Ami az egészségügyi elvárásokat illeti, a nők, az idősebb nőkre nagyobb figyelmet kell fordítani a kutatásban. Az Alzheimer is problémát okoz. Szeretném hozzátenni azt, hogy sokkal több nő szenved ebben, mint férfi. Az üzleti gyulladásos, betegség, gyulladásos megbeszélgetésekben sokkal több nő szenved, mint férfi, de ez nem éppen olyan betegség, amire túl sok pénzt fordítanának a kutatásokban, pedig erre is oda kell figyelni. Az idősebb nők nagyban hozzájárulnak ugye a társadalom építéséhez. a az idősebb nők, akik dolgoznak, kettős vagy három, háromszoros terhet viselnek, ezt is anticipálni kell. A cselekvési terv szerintem brilliáns ötlet, ezt jó lenne megvalósítani, és reméljük, hogy az Európai Bizottságnak sikerül ezt eh, megszívlelnie, illetve támogatnia. Egy kérdés van itt még. Nagyon fontos, hogy a foglalkoztatási bizottság és az ENVI bizottság is foglalkozzon ezen a jelentéssel. Kérdezném, hogy ők vajon készítenek-e véleményt ehhez, vagy be tudjuk-e vonni őket bármilyen más módon. Köszönöm. Köszönöm szépen Cornélisen asszonynak, Thompson asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. I would also like to thank the rapporteur for én is szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek. Nagyon-nagyon fontos témát ragadott meg. Az idősebb nők helyzetéről van szó. Az idősebb nők nagyon sok területen gyakorlatilag láthatatlanok a társadalomban. Jó tehát, hogy valaki foglalkozik az ő problémájukkal problémáikkal. Azt gondolom, hogy ami az idősebbeket illeti, olyan területről van itt szó, amelyen mindenképpen kell beszélnünk a nem, nemi szempontról. A nők és a férfiak élet helyzete idősebb korban különbözik. A demográfiában nagy átalakulásra került sor, eltolódásra került sor. Sokkal több idősebb nő van, mint férfi. 2025-re e, Európa lakosságának 10%-a idősebb lesz 85 évesnél, és ebből ennek a 10%-nak a 90%-a nő lesz. És a nők nagy része szegény körülmények között fog élni, hiszen a nőknek a munkaerőpiachoz való hozzáférése eh, miatt, eh, rossz hozzáférése miatt, vagy amiatt, mert részmunkaidőben dolgoztak, azért, mert eh, háztartásbeliek voltak, kevés pénzt kerestek, és nyugdíjuk is kevés lesz. Nagyon nagy probléma lesz ez. Nagyon sok nő a közférától fog függni. Nagyon fontos az, hogy ha az Európai Unióban megegyezünk egy szakpolitikában, amely az időskorúakra vonatkozik, akkor külön figyeljünk oda a nőkre ezen belül is. Mert valóban nagy probléma lesz ez minden Európai Uniós tagállamban. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen, Thompson asszony. Pagliatelli asszony, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr, én vagyok az árnyék jelentős ennek a kiváló jelentésnek. Köszönöm szépen kollégánknak, hogy elkészítette ezt a jelentést. Még tervezeti formájában is már kiváló ez a munka. Az idősödő társadalom nagyon fontos kérdés. az idősödő emberek az idősödő társadalomban, és az idősödő nők az idősödő társadalomban. A közeljövőben ez a csoport még szélesedni, növekedni fog. Fontosnak tartom azt, hogy az idősödésről eh, valóban készüljön kutatás, ne csak az európai társadalom költségvetési vagy gazdasági, társadalom változásának költségvetési vagy gazdasági implikációiról, hanem sokkal inkább szociális társadalmi szempontból. A jelentésnek a címe a nők szerepéről az idősödő társadalomban. Ez, erről van itt szó. Gyakorlatilag az idősödő nők szerepéről van szó az idősödő társadalomban. Azt hiszem, hogy ezt kiegészíthetnénk. Kiegészíthetnénk tehát a címet. A jogi szempontból a Lisszaboni szerződés 21. és 25. cikke teljes mértékben zászlajára tűzi ezeket a kérdéseket. Ami különösen fontos, az az, hogy ezeket a cikkeket meg lehet-e valósítani a való életben. A sokszínű európai társadalmak amelyek nagyon eltérő módon közelítik meg ezt a problémát. jó lenne, hogyha ezek a különböző társadalmak tehát közös megközelítést találnának, és egy jól koordinált modellel közösen találnának választ a kihívásokra. A társadalom sokszínűsége és az ezen belüli nagy különbségek mm, részben a pénzügyi válság miatt alakultak ki, másrészt pedig a szolidaritás kezdett visszaszorulni. Erősíteni kellene érzékenységünket a szociális aspektusok területén az idősödő nők, idősödő társadalom beli szerepével kapcsolatban. Az idősebb személyek őket, gyakran úgy tekintünk rájuk, mint hogyha passzív személyek lennének, nem igazán aktívak. Persze, hogyha fogyasztókként tekintünk rájuk, akkor hirtelen megváltozik a kép, de egyébként ettől eltekintve inkább passzívnak, mint aktívnak tekintjük őket. Ebből a szempontból a, az ápolást végző intézmények munkatársait fel kell készíteni arra, hogy időseket lássanak el, illetve menedzsment feladatokra is fel kell készíteni őket. Valamit tenni kell annak érdekében, hogy mit tekintünk idősek, vagy mit értünk a idősek otthona fogalmán, hogyan képzeljük el ezeket az intézményeket. Ne csak arról legyen itt szó, hogy, hogy az embereket ellátják fizikai szinten, hanem tanítsák meg az időseket arra, hogy a saját életüket kezükbe vegyék. Egyetértek a jelentéstevővel abban, hogy az alacsony nyugdíjszint nők esetében ugye visszavezethető arra, hogy a nők kevesebbet keresnek. Főleg azért, mert gyakorlatilag a nők, amikor anyasági szabadságon vannak, az olyan, mintha rosszul fizetett vagy nem fizetett munkát végeznének. a dolgozó, aktív nők emellett ugye ellátják eh, a eh, szüleiket, és ellátják a gyermekeiket, vagy foglalkoznak a gyermekeikkel, ezért nevezik ezt a generációt szendvics generációnak, mert kétfelé kell teljesíteni. Úgyhogy ezt is végig kell gondolni. Ebből a szempontból, ugye én várom a a jelentés végső változatát. Bátor javaslatokat várok azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehetne segíteni ezeknek a nőknek, akik ezeket a bonyolult feladatokat vállalták. A dolgozó nők rengeteg kihívással néznek szembe. Ezt a rövid hozzászólást azzal zárnám, hogy hiszek abban, hogy az idősebb nők igenis fontos szerepet játszanak a családjuk életében, illetve a szélesebb környezetükben, és ezt a szerepvállalást nem szabad kompenzáció nélkül hagyni. Például a nagyszülők, a nagymamák vagy idős nőknek, idősebb nőknek a szerepe nagyon fontos. Azoknak az idősödő nőknek, tehát akik hajlandóak gyermekekkel foglalkozni, és így nagymama szerepet betölteni. Tudjuk, hogy a nagymamák mennyire fontos szerepet játszanak a gyermekek életében a biztonságos, a gyerekek biztonságos fejlődése szempontjából. Az idősödő nők tehát még ezen a területen is nagyon fontos szerepet játszanak, alá, támogatják a, család, a családot, a dolgozó nőket egy kicsit tehermentesítik. Hiszen a nők sokkal szabadabbnak, az anyák sokkal szabadabbnak érezhetik magukat, és sokkal szabadabban végezhetik a munkájukat is, hogyha tudják azt, hogy a gyermekükkel idézőjelben egy nagymama foglalkozik. Ezek fontos feladatok és fontos kérdések. A 2012-es év a generál közötti szolidari- közötti szolidaritás éve kell legyen, és ezt nagyon jó kezdeményezésnek tartom, és köszönöm a jelentést többő munkáját. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Bauer asszony. Thank you very much. Köszönöm szépen. Elnök asszony. Most szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek Szirpának. Tényleg általános érdeklődésre számot tartó téma ez. Itt az ideje, hogy foglalkozzunk ezzel a kérdéssel. Lenne néhány megjegyzésem. Maybe questions uh, to this uh, report. És esetleg néhány kérdésem a jelentéssel kapcsolatban. Az ötös cikk úgy tűnik, hogy azon irányelv mellett, amelyet a diszkrimináció mentességről éppen előkészítünk, emellett van egyéb hasonló irányelv. Különös tekintettel a munkaerő piacra, illetve a javakhoz és a szolgáltatásokhoz való hozzáférésre az az érzésem, hogy nem, nincs elég tudásunk arra vonatkozóan, vagy tapasztalatunk arra vonatkozóan, hogy mennyire hatékonyak ezek az irányelvek, és hogy hogyan működnek. Talán érdekes lenne, nekem az az érzésem, éppen most, hogy a Dublini Alapítvány néhány évvel ezelőtt nem túl régen, egy vagy két évvel ezelőtt készített valamilyen kutatást a megkülönböztetésről, a nők hátrányos megkülönböztetéséről, vagy legalábbis valamilyen más munkaerőpiaci kutatásnak egy részét képezte ez a nőkkel kapcsolatos kutatás. Talán jó lenne beletekinteni ebbe. megnézni, hogy ebből mit használhatunk. És így kezelni ezt a kérdést. Úgy tűnik, hogy egy kicsit jobban oda kellene figyelni az úgynevezett ezüst gazdaságra. Ne vegyük passzív szereplőnek ezeket az idősödő nőket. olyan embereknek, akik csak a fogyasztásban játszanak szerepet, de hanem sokkal inkább aktív és aktív szerepvállalónak kell őket tekinteni. Ez egy érdekes gondolat, és a jelentéstevő is hangsúlyozta, hogy ez egy nagyon fontos hozzáadott érték lehet. Talán az alapjogi ügynökséget kellene megkérdezni azzal kapcsolatban, hogy ami a az idősebb személyek hátrányos megkülönböztetését illeti, ez inkább az ő területük, mint az Európai Bizottságé. A 24-es cikkel kapcsolatban lenne egy kérdésem. Nem tudom, hogy jó E a fordítás, hiszen egyes esetekben problémás a fordítás. Hogyan, mit értünk az alapvető jövedelemhez való jogon? A foglalkoztatási szakbizottságban készült egy jelentés a minimálbérről. és most a napokban van éppen napi renden ez a kérdés. Ez problémás lehet, hiszen mit jelent a minimálbér, mit jelent az alapvető jövedelemhez való jog, ezt tisztázni kellene. Köszönöm. fru Morin. Merci, Madame la Présidente. Je crois que nous avons là... Köszönöm szépen, elnök asszony. Úgy vélem, hogy egy rendkívül fontos témával foglalkozunk a mai napon, mert hogy valóban ez a téma az európai népesség előregedésével kapcsolatos egyrészt, másrészt pedig azzal, hogy az élet tartam kitolódott, és ez sokan inkább érinti a nőket, mint a férfiakat. Ma egy kislány, pontosabban egy ma megszülető kislány több mint száz éves lesz minden második esetben. Tehát 50 százalék a kislányoknak több mint száz éves életkort fog megélni. Ez tehát nagyon speciálisan a nők helyzetét érinti, illetve az Európában élő nőknek a helyzetét. Most annélkül, hogy más szempontokra kitérnék, azt mondanám, hogy a címen kapcsolatosan is be kellene vizsgálni a megfogalmazást, tehát a nők helyzete az előregedő társadalomban kellene, hogy talán legyen, az idősödő társadalomban. Nagyon fontos az is, hogy a gondolkodásmódot is megváltoztassuk az erőgedéssel kapcsolatosan. Ahogy Bauer egyik az imént említette. Valóban ott tartunk, hogy azt mondhatom, hogy most nem az út szélén hagyjuk a társadalom egy részét, hanem, hanem arról kell, hogy szó legyen, hogy aktív legyen ez a népességcsoport, különböző szolgáltatásokat tudjon nyújtani különböző jogcímen a társadalmainknak. Azaz meg kell változtatni a gondolkodásmódot egyrészt, másrészt pedig újfajta inkluzív módszereket kell talál, találnunk ahhoz, hogy az öregedő társadalom újabb és újabb kívásait kezelni tudjuk. Ne hagyjuk ezen népességcsoportot az aktív életen kívüli világban. Ez lett volna az első nagy témaköröm. A második témakör pedig a következő. Vajon a 11. pontot megfogalmazásában nem kellene közelebbről is megvizsgálni. A 11-es pont alatt mi szerepel? Az, hogy a nők a fizetett heti idejüket növelhessék. Na most ez akár nagyon pozitív is lehet, de szeretném, ha ez jól lenne megfogalmazva. Tehát miről is van szó? Arról, hogy a nők a szakmai életük során bérlemaradásban részesülnek, hogy úgy mondjam, különböző okoknál fogva, és mire nyugdíjba vonulnak, a szakmai életük mire lezárul, olyan elfogadhatatlan bérezési különbségnek az áldozatai, amely elfogadhatatlan. Legyünk éberek. Óvatosan fogalmazunk itt. Nem szabad, hogy ez esetleg olyan módon legyen értelmezhető, ami pontosan az ellentétese, ellentétje annak, amit megcéloztunk. Nagyon figyeljünk erre oda ugyanis a 30%-os béreltérés rendkívül jelentős. E tekintetben persze megbízom, mert a számokban megbízom a jelentés tevőnk szavaiban és számaiban, de másként meg kell megoldani ezt a bérkülönbséget, mert nem lett elfogadható az, hogy a nők többet dolgozzanak, mint a férfiak ahhoz, hogy ugyanolyan szintű jövedelemre tehessenek szert. Nem lehet tehát a további aktivitás, a megoldás arra a pénkülönbségre, amerről beszéltünk. Tehát van, ugye egy nőnek március 26-áig kell az N plusz évben dolgoznia ahhoz, hogy ugyanolyan bérszintet tudjon elérni, mint egy férfi, aki csak 12 hónapot dolgozik. Amennyiben a jelentős eh, tevő kolléganőnk eh, befogadja, hagyd mondjak egy további tételt, azt mondja, hogy a megosztott munkaidőben és a részmunkaidőben egy rugalmasabb megoldást tart kívánatosnak. Úgy vélem, hogy, hogy mondjam, hogyan is fogalmazzam, ez az észrevétel nem igazán a megfelelő helyen van. Én sokkal inkább a 12-es pont alá foglaltam volna, mert hogy az előregedő társadalom azt igényli, hogy újabb és újabb fajta szabadságolásokat építsünk ki, azért, hogy így módon rugalmasabban tudjuk megoldani az idősödő embereknek a gondozását. Nem szabad, hogy e tekintetben is, vagy ez az intézkedés is oda vezessen, hogy a nők újabb és újabb lemaradásban szenvedjenek, akár bérezés szempontjában, akár munkaórák számában, és így tovább. Tehát az újfajta szabadságolással kapcsolatosan egyet tudok érteni bizonyos országokban, sőt sok országban a nőknek joga van arra, hogy foglalkozzanak a gyermekeikkel, és erre szabadságot vegyenek ki. De viszont az idősebb generációval kapcsolatosan ezt nem tehetik, meg ilyenfajta jogosultságaik nincsenek, ezért kerülnek lemaradásba a nők. Ebből adódóan én javaslom azt, hogy újabb fajta szabadságolások legyenek hozzáférhetőek, újabb fajta rugalmasságok. Vigyál, végül is a bér lemaradása a nőknek nagyon gyakran abból adódik, hogy a szakmai életük során kénytelenek részmunkaidőben dolgozni, illetve megosztott munka időben. Vigyázat, néha a jó szándék ellenére, illetve a pokol jó szándékkal van övezve, de az ilyen jó intézkedéseket nem szabad kifordítani az ellentetjükre, ezért az éberségre hívom fel a figyelmet. Elnök, köszönöm szépen. További hozzászóló. Ka mina tahtsin rääkida punktist 24. Ovr asszony, én a 24-es pont tartalommal kívántam foglalkozni, de Bauer asszony erről már szólt, és éppen ezért nem kell hosszasan szólnom. Ennek ellenére nem világos számá, számomra az, hogy milyen, mit jelent ez a garancia a minimál jövedelemre vonatkozóan, ez a minimál jövedelem a különböző tagállamokban más és más, ott a, attól függ, hogy milyen a, az életszínvonal. Az biztos, hogy mindannyian egyszer megöregszünk, nincs itt kiút, és ma a jövedelmezési különbségek a nők és a férfiak között növekedtek az előző évekhez képest most 17,6% és korábban 14% volt. Közben gazdasági válság van, aztán azt se tudjuk, hogy ezt követően mi fog történni, de a nyugdíjasokat tenni fogja. Egy másik jelentésről is vitát folytatunk az anyassági vagy szülési szabadságról, és még azt nem hallottam még, hogy a nők, akik gyermekgondozási szabadságon vannak, miért nem kapják meg a fizetésük száz százalékát? Tudjuk, hogy a nők nyugdíja is alacsonyabb, mint a férfiaké, és ennek megvan az oka, ez valaminek az eredménye. Meg kell keresnünk ennek okait, és a gyökerekig kell hatolnunk, amikor ezekről az okokról van szó a dokumentumunkban. Ez átfogó ez a probléma, a dokumentumunk is átfogó megoldásokat is ajánl, és én társ jelentéstevő vagyok az ALDE részéről. Más szakbizottsági tagok is szerintem hozzá fognak ehhez járulni, és akkor szerintem tökéletes dokumentumunk lesz, mindenképpen azután tanulmányoznunk kell a megvalósítást is. Köszönöm szépen. Nikolaj asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is szeretném elmondani, hogy milyen nagyra értékelem ezt a jelentést. Néhány megjegyzésem is van. Kettő az jelentősebb, a másik nem annyira. 11-es cikk, az előadó arra hívja fel a tagállamoknak, tagállamokat, hogy legyenek tám, támogassák a munkaidő rugalmas elrendezését. Ez a fajta megközelítés az EU nemekkel kapcsolatos irányelveiben található, de nekem az a véleményem, hogy miért nő a fizetések közti különbség a nők és a férfiak között. Ennek az az oka, hogy az ilyen jellegű ajánlások ellentétes hatást fejtette ki, mert a tagállamok többsége a rugalmas munkaszerződéseket nem kedveli, és Éppen ezért a rugalmas munkaszerződések segítségével tartja fenn a nők és a férfiak javadalmazása közti különbségeket. Úgy gondolom, hogy ez legyen a szabály inkább, vagyis mint már, hogy ne legyen különbség a fizetések között, és ne pedig a rugalmas munkaidő megoldás, mert ez az oka a jövedelem különbségeknek. Szerintem az állandó határozatlan idejű munkaszerződéseket kell előnyben részesíteni. A rugalmas szerződéseket, és ezt ki kell emelni a dokumentumban, sokszor arra használják fel, hogy fenntartsák a különbségeket a nők és a férfiak között. A fizetés elmaradása terén. A másik pedig az, hogy monitoroznunk kell, figyelemmel kell kísérnünk a különbségeket. Itt szociális jelenségről van szó, nem csak nemek közötti diszkriminációról, ez szociális jelenség, és ennek bizony a következő 10-20 évre is kihatása lesz, ha csak nem tudunk már most megelőző intézkedéseket hozni. Ezért világos jogalkotási megoldásokat kell találnunk, amelyek enyhítik a problémát, különben a trend folytatódik, és a munkaerő piac továbbra is torzul. Ne felejtsük el, hogy a legtöbb tagállam rövid távú vagy középtávú megközelítést folytat, és nem hosszú távú megközelítést. Ez pedig nem jó. Nem tudom, hogy lehetséges -e, de talán sürgetni kellene a tagállamokat arra, hogy tegyék lehetővé a nyugdíjjogosultság akkumulálását, mert 50 és 65 éves kor között a nők még mindig nagyon aktívak lehetnek a munkaerőpiacon. Utolsó megjegyzésem a csont ritkulással kapcsolatos. Ez olyan betegség, amely nagyon sok nőt érint, és ezt a betegséget tulajdonképpen munkahelyi ártalamnak is tekinthetjük, mert a munkakörülmények is okozhatják. Az EU nem sokat tett ez ellen, és ha lehetséges, említsük meg ezt is, hogy intézkedésekre van szükség ezen betegség ellen is. Köszönöm. Most Szeszkova az, hogy majd a bizottság következik. Hölgyeim és uraim, néhány észrevételem lenne a 12 kettes ponttal először is kapcsolatosan. Remélem, hogy világos lesz, amit mondani akarok. Alapvetően a 12-es pont alatt szereplő szabadsági formákra szeretnék utalni, illetve a 24-es pontra is kitérnék a minimál jövedelemre, amelyet garantálnak. Szeretném, hogyha itt ez kiegészítése kerülne, ha bár lehet, hogy ilyenfajta javaslat már elhangzott, viszont elnézést kell kérnem, hogy késve érkeztem, egy másik szakbizottság munkájáról jöttem. Tehát tudni kellene azt mindenek előtt, hogy ki lesz a kedvezményezetje akár a fizetett szabadságnak, akár a minimál jövedelemnek ami a fizetett szabadságot illeti, mindenképpen a munkáltatónak meg kell oldani a kérdés, nevezetesen szüksége lesz valaki másra, és azt is ki kell tudnia fizetnie. Na most gazdasági válságban élünk, nehéz és feszes gazdasági helyzetekben, nagyon nehéz rávenni akár a munkáltatókat, akár az államot arra, hogy fizessék az ilyen plusz szabadság költségét ki, és juttassák akár a nőket, akár pedig a férfiakat ilyenfajta juttatáshoz, és a családokat ilyen módon ö, támogassák. A cseh köztársaságban ilyen természetesen akár a szülési szabadságra, akár a betegségre különböző jutatásokat biztosítunk, meg vannak a, léteznek szociális jutatások, ezeknek sokféle formája. Ez egy olyan szociális, szolidaritási megnyilvánulás, amely szükséges, és amely nem csak a gyermekeknek kell, hogy kedvezményként rendelkezésre álljon, hanem a család többi tagjaira is vonatkoznia kell. Remélem azt is, hogy mindezt ki fogják használni nem csak a nők, hanem a férfiak is. Persze beszélhetünk arról, hogy milyen százalékban vannak a nők és a férfiak, illetve a férfiak milyen százalékban végeznek ilyenfajta gondozási feladatot, de mindenképpen lényeges lenne az, hogy ne csak a nők számára biztosítsuk ezen lehetőségeket, hanem a, nők, hanem a férfiak számára is. A nyugdíjhoz való hozzáférés is egy fontos kérdéskör, erre térnék most rá, egy példával szolgálva, nem is tudom, hogy ö, ö, melyik kolléganőm nőm beszélt arról, hogy a gondozása a gyermekeknek, vagy egyéb családtagoknak nagyon nagy kihatással van a nyugdíjakra, a nyugdíjnak a mértékére. Tájékozottam. Megvizsgáltam, hogy a cseh köztársaságban mindez hogyan alakul. Azt észleltük, hogy a nyugdíjat a teljes munkavállalási évekre számítják ki, illetve ebbe bele számítják azon éveket is, amelyeket a gyermekgondozásra szenteltek a nők, vagy pedig idéskorúaknak a gondozására. Tehát mind a kettőt. Talán érdemes lenne ezt tovább gondolni. Nekem az az érzésem, hogy a dolgok egyes helyen rosszul működnek, és éppen ezért gondoltam, hogy hasznos lehet, hogyha a legjobb gyakorlatokból idézek néhányat, és ezt tettem az imént. Lenne további észrevételem is. Ez most nem a pénzügyekkel kapcsolatos, hanem a 15-ös ponttal. Köszönetet mondanék azért, hogy beemelték azt a mondatot, amely a szolgáltatásokkal foglalkozik, és amely lehetővé teszi azt, hogy a lehető leghosszabb ideig támogassuk az otthoni ápolást. Azt hiszem, hogy az Európai Unióban ilyen irányt fognak venni a dolgok. Nagyon nagy köszönet tehát azért, hogy ez beépült, ez a javaslatom. A 16-os ponttal kapcsolatosan pedig azt mondanám, hogy a családi gondozók kérdésével foglalkozik ez a pont. Itt a cseh az informális vagy a nem professzionális gondozókról esik szó. Én hasznosabbnak tartanám, hogyha a hivatásos gondozókról beszélnénk, és a, és a hivatásos gondozóknak kellene eldönteniük azt, hogy ilyenfajta tevékenységet munkaszerződéssel fognak-e folytatni, vagy sem, vagy egyéb típusú felhatalmazással. Most ilyen tekintetben a cseh köztársaság példáját tudom felhozni, létezik egy olyan engedély, egy olyan hivatalos engedély, amely biztosítja azt a lehetőséget, hogy az ember hivatatos, hivatásos gondozókon, vagy gondozóként lépjen fel. Az ilyen gondozók adót fizetnek, továbbá a társadalombiztosítás egyébnek minősülő járulékait is, és eldönthetik azt, hogy hány szemét gondoznak. Úgy vélem, hogy ilyenfajta megközelítésre van szükség. Hagyjuk meg a döntési jogot azoknak, akik felvállalják ezt a tevékenységét, felveszik ezt a szakmát, azaz hivatásos gondozóké válnak. Még lenne egy utolsó észrevételem, ez a 23-as ponttal kapcsolatos. Úgy gondolom, hogy egészen biztos lehetőség létezik arra, hogy megvizsgáljuk azon személyeknek a kérdését, akik nincsenek tudatában, milyen lehetőségeik vannak, milyen gondozásban, támogatásban részesülhetnek, és így tovább. Itt idősebb nőkről esik szó, de úgy vélem, hogy nem csak nők jöhetnének szóba, hanem simán férfiak is szóba jöhetnek. Természetesen tudatában vagyok annak, hogy a mi szakbizottságnak, szakbizottságunknak az a feladata, hogy a nők helyzetével foglalkozzon, de úgy gondolom, hogy ez a megközelítés kiterhelhetne mind a nőkre, mind pedig a férfiakra. Köszönöm szépen a figyelmüket, és ennyit mondtam volna. Elnök, köszönöm szépen, most pedig megadom a szót az Európai Bizottságnak. a szóra. Thank you very much. Köszönöm szépen. Thank you very much for giving me the Megadom a szót a kolléganőmnek. Köszönöm szépen. Szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek. Ez a jelentés tervezet már nagyon részletes, multidisciplináris és számos témát felvet, nem csak a foglalkoztatást, de az egészségügyet, a nyugdíjat és egyéb kérdéseket is amelyeket egyéb, tagá- egyéb képviselők már említettek. Lenne néhány megjegyzésem a 22, 23, 24-es ponttal kapcsolatban, ha megengedik. Ami a 24-est illeti, az Európai Bizottság már számos intézkedést hozott eh, annak érdekében, hogy eh, az aktív és a méltó időskort eh, lehetővé tegyék. A 2012-es évet például az aktív időskor évének és a generációk közötti szolidaritás évének szeretnénk ki nevezni. Aztán a hosszú távú ápolás minőségét szeretnénk javítani. Lesz még egy zöld könyv amely a fenntartható, biztonságos és megfelelő nyugdíjakra vonatkozik. És egyéb kérdéseket is említhetnék még. Ebben a, ezen a ponton pontban van egy dolog, amit nem teljesen értünk, ez az évenkénti beszámoló készítése az idősebb személyek jogainak megsértésével kapcsolatban. A végrehajtási, a cselekvési terv, amely a stokholmi programot hajtja végre, hangsúlyozza, hogy az alapjogok kartája kell, hogy legyen az iránytű minden európai szakpolitika esetében. Az Európai Bizottság az idén nyilatkozatot fog elfogadni az alapjogi politikával kapcsolatban, és a karta hatékony végrehajtásával kapcsolatban. Ebben az összefüggésben az Európai Bizottság éves jelentéseket fogad el, amely a karta végrehajtásával kapcsolatos előrehaladást haladásról számol be. Ami a 24-es pontot illeti, nem volt világos az Európai Bizottság számára, hogy amikor az alapszolgáltatások irányelvéről beszélünk, akkor az általányos, általános érdekű szociális szolgáltatásokra gondolunk-e? Mert ebben az esetben az Európai Bizottság már most foglalkozik ezzel a kérdéssel, és nem igazán látjuk, hogy európai kerethatározatot kellene létrehozni általános érdekű szociális szolgáltatásokkal kapcsolatban. Persze az Európai Bizottság nem zárja ki, hogy egyes hozzáigazítási szabályok szükségesek lehetnek ebben az összefüggésben. Végül, ami az alapvető jövedelemhez való jogot illeti az Európai Bizottság két szintes konzultációt tartott, és ez az aktív eh, integráció, vagy az aktív befogadás politikájával volt kapcsolatos, és eh, itt megállapították, hogy nemzeti kompetenciába tartozik a jövedelempolitika, és az Európai Uniós szintű beavatkozás nem lenne megfelelő. Az Európai Bizottság tehát nem eh, kíván minimális jövedelemmel kapcsolatos javaslatot benyújtani, és ugyanez vonatkozik arra, hogy az alapvető jövedelem kérdésére ugyanez vonatkozik. Ezeket a megjegyzéseket akartam megtenni, és még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy hálásak vagyunk a javaslatért, a tervezetért. Köszönöm. Eh, Köszönöm szépen. És akkor ezzel megadom a szót a jelentéstevőnek, hogy zárja le a vitát. Csak arra szeretném emlékeztetni, hogy van még két napi rendi pontunk. Pietikájnen a szöntessék önni a szó. Köszönöm szépen. Megpróbálom rövidre fogni. Csak köszönetet szeretnék mondani a kollégáknak és az Európai Bizottságnak a megjegyzésekért. A jel jelentés nagyon is jelentés szempontjából nagyon pozitívak ezek a megjegyzések. Csak egy-két megjegyzésem lenne, ami az ötös cikket illeti, a megkülönböztetés tilalmáról szóló irányelv, és ami egyéb irányelveket illeti, ezeket is meg fogom vizsgálni, hogy ezek felhasználhatók-e ebben az összefüggésben. Ami az alapvető jövedelmet illeti, mondhatjuk igen, hogy minimálbér, minimál az Európai Bizottság és a Tanács véleményét ismerjük, és politikai megfontolás tárgyát képezi, hogy ezt a kérdést fölvessük-e, vagy nem, bármilyen megfogalmazást is használunk. Ez gyakorlatilag arra vonatkozik, hogy nemzeti szinten mit várnak el, nemzeti szinten mi az alapvető jövedelem vagy a minimálbér. Ami az alap eh, szolgáltatásokat illeti, ezek eh, illetve az, hogy ez, ez általános érdekű szociális szolgáltatásra vonatkozik, hát ez nem megfelelő megfogalmazás szerintem. Lehet, hogy itt ezzel kapcsolatban felmerülhet a szállítás vagy egyéb más aspektusok. Köszönöm szépen a hozzászólásaikat. A 11-es bekezdés nem megfelelő megfogalmazást tartalmaz, és ezzel kapcsolatban nagyon óvatosnak kell lennünk. Amit itt szerettem volna elérni, az az, hogy hogy ne ö, arra figyeljünk csak, hogy a nők munkahelyének szám, női munkahelyek számát növeljük olyan nők esetében, akik már dolgoznak. Egyszerűen a nőknek lehetővé kell tenni az, hogy részmunkaidőben dolgozzanak, annak érdekében, hogy ápolni tudják idős rokonaikat, vagy a gyermekeikről gondoskodjanak, és hogyha ezt nem tesszük lehetővé számukra, akkor lehet, hogy az egész munkaerőpiacról kikerülnek, és inkább feladják a munkájukat, és ennek mindnek kihatása van a nyugdíjra és egyéb juttatásokra, úgyhogy nagyon óvatosnak kell lennünk a megfogalmazás tekintetében. Köszönöm a megjegyzéseiket ezzel kapcsolatban. A fizetett szabadságra is ez vonatkozik. Remélem, hogy az árnyék tevővel folytatjuk az együttműködést, és nyilván önök is szeretnék folytatni a nyugdíjjal kapcsolatos vitát. Nem teljesen világos, hogy jó lenne-e bevonni a nyugdíjba a fizetett szabadság idejét is, mert ez lehet, hogy hosszabb távon kizárná a nőket a munkaerőpiacról. Különböző kalkulációs rendszerek léteznek, és azon kell elgondolkodni, elgondolkodni, hogy hogyan veszük figyelembe a munkaidőt, akár órákra vagy évekre számítva a nyugdíjrendszerben talán ezzel kapcsolatban kellene véleményt kikérnünk. Köszönöm szépen. Elnök. Köszönöm szépen. Az ütemterv. Június 29-e a módosítások benyújtásának határideje. Július 14-én szavazunk a szakbizottságban. Köszönöm a jelentéstevőnek, és rátérünk a következő napi rendi pontra. Bizonytalan foglalkoztatási feltételek mellett dolgozó nőkről szóló jelentés tervezett. Tomszen asszonynak adom meg a szót. Kérem, vezesse be a témát, tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az elmúlt években úgy látjuk, hogy a bizonytalan foglalkoztatási feltételek eh, mellett eh, működő munkahelyek száma egyre növekszik, és nem igazán meglepő, hogy ezeken nagyrészt nők dolgoznak. Eh, általában nagyon sok esetben ez háztartási munka, emelyet egyáltalán nem, lehet, nem látunk a munkaerőpiacon, aztán aztán a részmunkaidő, főleg turi, éttermi szektorban, e, egyéb egészségügyi munkahelyek. A nők mi, nagyon, nagy, a nőkre nagyon nagy hat, negatív hatással van az, hogy bizonytalan foglalkoztatási feltételek mellett dolgoztatják őket, vagy dolgoznak. A bizonytalan foglalkoztatási feltételek nem csak azt okozzák, hogy különböző a nők és a férfiak bére, hanem emellett ez szegénységet generál olyan családokban, ahol csak egy jövedelem van. Ezért meg kell határoznunk, hogy mit értünk bizonytalan foglalkoztatási feltételeken a tagállami foglalkoztatási iránymutatásokban, illetve az új eh, nemi alapú foglalkoztatási eh, politikában. Nagyon fontos az eh, oktatás, a képzés, a, tudatá, a tudatosság erősítése és a női készségek fejlesztése. Emellett azt gondolom, hogy fontos az Európai, Parlament, az Európai Bizottságot és a tagállamokat felszólítani arra, hogy hozzanak hozzanak intézkedéseket a nulla órás szerződések megszüntetése érdekében, hiszen ezek gyakran érintik negatívan a nőket. A flexicurity gyakran csak a, a rugalmasságra vonatkozott, és a szociális védelmi jogokat nem foglalta magába. Az Európai Bizottságnak és a tagállamoknak további intézkedéseket kell hozniuk, hogy kötőérvényű, szociális, minimális sztenderdeket vezessenek be, és minden foglalkoztatott hozzáférjen a szociális szolgáltatásokhoz, kedvezményekhez, legyen szó anyasági szab- szabadságról, mm, egészségügyi ellátásról, nyugdíjról. Egyes a legbizonytalanabb feltételek melletti munkahelyeket szegényebb országokból származó nők töltik be, és gyakran még illegális körülmények között is foglalkoztatják őket. Ezeket a nőket gyakran bántalmazzák, akár szexuálisan kihasználják, nem megfelelő bánásmódban részesülnek, és egyes esetekben nem fizetik meg őket a munkájukért. A be nem jelentett munkát végzők nem mernek a hatóságokhoz fordulni, hiszen attól félnek, hogy visszafordítják őket, hazaküldik őket. A tagállamokat arra kell felszólítanunk, hogy a be nem jelentett munkahelyeket alakítsák át szabályos munkahelyekké, és az illegális munkavégzést be kell jelenteni és az ilyen illegálisan foglalkoztatók ellen szankciókat kell alkalmazni. Számos állásfoglalásban szerepelt már ez a kérdés az Európai Parlamentben. Mégis a helyzet nem igazán változott, illetve nem sikerült ezt teljességében felvetni ezt a kérdést. A bizonytalan foglalkoztatási feltételeknek ugyanis igenis van nemi dimenziója. Köszönöm szépen, elnök. Köszönöm szépen. Cornélisen asszonyi a szó. Thank you. Um, yeah. Köszönöm. Köszönöm szépen, ez kiváló jelentés. Úgy látom, hogy brilliáns ez a szakbizottság. Fontos ez a jelentés, amely néhány alapvető kérdést vet fel. Többek között azt az ellentmondást, hogy hogy az atipikus szerződések lettek atipikus szerződések, tehát a szabály megváltozott, vagy egy szokás megváltozott. Minden, ami más, mint a standard általános 8 órás munkaidő és határozatlan idei szerződés, minden, ami ettől eltér, az atipikus munkavégzésnek tekintedő, tekintet, tekinthető és tekintendő. Ezt meg kell változtatni, hiszen az atipikus természete ezeknek a munkahelyeknek gyakran oda vezet, hogy bizonytalan foglalkoztatási feltételek valósulnak meg. Nem megfelelő feltételek mellett dolgoznak tehát az emberek. Egyrészt nagyon fontos az, hogy a munkavállalók rugalmasságot gyakorolhassanak a munkaidővel kapcsolatban, a munkahelyel kapcsolatban. A másik oldalon a rugalmas munkaidőt, illetve a részmunkaidőt gyakran arra használják a munkaadók, hogy kihasználják a munkavállalókat, főleg a nőket. A jelentés felvet számos problémát ezzel kapcsolatban, amelyek a bizonytalan foglalkoztatási feltételekből adódnak. Az atipikus munka tehát lehet jó, de csak megfelelő feltételek mellett. Számos javaslatot támogatok, amely szerepel itt a jelentésben. Azt hiszem, hogy nagyon is egyértelműnek és határozatnak kell lennünk. A négyes pont adja a jelentés lényegét. Az Európai Uniós foglalkoztatási jogszabályokat úgy kell kialakítani, hogy, meg, hogy védjük a nőket. A foglalkoztatási iránymutatásokat is említeném, Holnap fogunk szavazni. Kérem, hogy ezt szavazzák meg, hogy ennek a nemi dimenzióját erősítsük. Emellett meg kell vizsgálnunk azokat a mechanizmusokat, amelyek népszerűvé teszik a bizonytalan feltételeket, magas adók például a szolgáltatási szektorban. Ez Ez oda vezet, hogy a háztartási alkalmazottakat foglalkoztatók illegálisan dolgoztatnak inkább, aztán a korlátozó jellegű bevándorlási politika, amely megint csak az illegális munkavállaláshoz vezet. Ezek tehát a gyökerei a problémának részben, ezt és figyelembe kell venni, nem lehet tisztán szerződés joggal szabályozni ezt a kérdést. Köszönöm. Köszönöm szépen Cornelissen asszonynak. Most pedig Meissner asszonynak adok szót, még hárman szeretnének hozzá, illetve négyen szeretnének még hozzászólni. Ahogy mondtam, van még egy napi rendű pontunk, úgyhogy kérem, röviden szóljanak csak hozzá. Meissner asszony, köszönöm szépen, Svensson asszony. Először is én is a frakció nevében, az ALDE frakció nevében szeretnék köszönetet mondani a jelentéstövőnek. Kiváló ez a jelentés, nagyon fontos, hogy foglalkozzunk a bizonytalan foglalkoztatási feltételek mellett dolgozó nőkkel. Nagyon sok probléma merül fel ezzel kapcsolatban olyan országokban eh, is, eh, ahol eh, jó a gazdasági helyzet. Németországban azt szoktuk mondani, hogy a szegénység nőnemű, és ez tényleg így van. Nagyon sok nő van, nehéz helyzetben él, szegénységben, főleg a válság idején kerül arra sor, hogy ez a nőket sokkal inkább érinti, mint a férfiakat. Ez nem szabad hagyni és ami a bizonytalan feltételeket illeti, hogy ezek bizonytalan feltételek mellett végzett munka gyakran láthatatlan, ezért ez is arra ösztönöz bennünket, hogy beszéljünk róla. Különböző korcsoportokat különbözőképpen érint ez a, ez a dimenzió, vagy ez a kérdés. Az előző jelentésben beszéltünk hogy az idősödő nőkről, a nőket, ahogy idősödnek, egyre inkább veszélyezteti a szegénység jobban, mint a férfiakat, és ezek az összefüggés, ezek a jelentések bizonyos szempontból összefüggnek. Már beszéltünk a bérszakadékról a férfiak és a nők között. Természetesen gazdasági válság idején, vagy a bizonytalan feltételek mellett erősödhetnek ezek a bérkülönbségek. Ugye sok nő egyáltalán nem jut el vezető pozícióba, ez is vezet bérkülönbségekhez, aztán a munka végzés megszakítása a családi feladatok miatt, és ez oda vezet, vezet, hogy a végén kevesebb lesz ezeknek a nőknek a bére, kevesebb a nyugdíja, és kevésbé képzettek. Az így preambulum bekezdés, a magasan képzett munkavállalók szakképzetlenként való alkalmazása is szerepel itt, tehát ez nagyon fontos. A munka nélküliség oda vezethet, hogy egy nő Eh, annak érdekében, hogy a szakmájában maradhasson és az önállóságát megőrizze, képes emiatt ezért eh, rosszul fizetett munkát végezni, vagy akár a képzettségét nem is igénylő munkát végezni. Vannak nők, nagyon sok nő van, aki kiválóan képzett eh, Európában. Úgyhogy nagyon fontosnak tartom ezt az alacsony szakképzettséget igénylő munkát említeni. Aztán a képzéshez való hozzáférés. A négyes pont szerepel, négyes pontban szerepel az, hogy a bizonytalan feltételek mellett dolgozó nőknek biztos, biztosítani kell az, hogy hozzáférjenek az egészségügyi ellátáshoz, stb. De emellett a továbbképzéshez is hozzá kell férniük, hogy ne veszítsék el a képességeik készségeiket, és később megfelelő munkahelyet találjanak. Végül pedig hangsúlyozni szeretném, mint ahogy már többen is említették a flexicurity-t, a rugalmas biztonságot, ez a Lisszaboni stratégiában is szerepelt. Ez alapvetően helyes. Nem csak a nőktől, hanem a férfiaktól is több rugalmasságot várunk, és ez pozitív is lehet pozitív lehet abban, hogy mm, hogyan mm, kapcsolják össze a családi életet és a szakmát. De persze itt nem szabad csak a rugalmasságra koncentrálni, a biztonságra, biztonságot sem szabad elfelejteni. A nők nagyobb, nőknek nagyobb rugalmasságra van szükségük a család ellátása miatt, de ez nem vezethet a biztonság elvesztéséhez. Mit kell tennünk annak érdekében, hogy a nőket megvédjük ebben a helyzetben? Fontosnak tartom amellett, hogy emellett azt, hogy bizonyos célcsoportokat is megneveztek, az gyermekfelügyelők, az óperek, ugye, ez eredetileg, az OPER programot eredetileg a kulturális csere e, mm, szempontjából, vagy ennek tükrében hozták létre, vagy fényében hozták létre, e, de aztán most már ezeket a fiatal lányokat sokkal inkább kihasználják e, és előfordul, hogy nem ismerik a nyelvet, nem megfelelően képzettek, ezért nagyon fontos, hogy ez a jelentés elkészült gondolkodnunk kell azon, hogy hogyan lehet a helyzetet megváltoztatni. Köszönöm szépen, elnök. Köszönöm szépen, Záborasz, Záborszka kasszony. Köszönöm, elnök asszony, hogy szót kaptam. Szeretném elismerésemet kifizetni, kifejezni Tomszen asszonynak a néppárt nevében. Nagyon átfogó módon foglalkozott a témával, és a jelentés akkor kerül a közösség elé, amikor az EU jövőbeli stratégiáját dolgozza ki, a 2020-as stratégiát. Ez év végéig várják azt, hogy a Lisszaboni stratégiáról készítsünk egy értékelést. Szerintem ez az értékelés nem lesz nagyon pozitív, és a hibáinkból tanulnunk kell, főként azokon a területeken, ahol zátonyra futott a Lisszaboni stratégia. Miről is van most szó? A bizonytalan foglalkoztatási feltételekről. Ez a nőket illeti, de a férfiakat is, vagyis érinti, főként a lakosság szegényebb rétegeit. Amikor a rövid távú szerződésekről beszélünk, akkor meg kell különböztetni az önkéntes és az emberekre rákényszerített szerződéseket. Ez utóbbi a cége gazdasági és pénzügyi körülményeitől függhet a rövid távú szerződés nem biztos, hogy mindig negatív formája a foglalkoztatásnak. Ami a részmunkaidős szerződéseket illeti, arról beszélünk, hogy ilyen lehetőségeket biztosítani kell a nők számára, azért, hogy a nők más dolgokat is tudjanak végezni egy időben, egyúttal például a gyermekeiket is gondozni tudják. Szerintem a rész munkaidős szerződések esetén a materiális aspektusokra összpontosítanék, mire áll készen a társadalom, mit nyújt azoknak a nőknek, akik rész munkaidőben dolgoznak. A közelmúltban tapasztaltuk, hogy e területen látens szegénység uralkodik. Van egy másik szempont, amit figyelembe kell venni, és ez a mobilitás. Körülbelül tíz évvel ezelőtt az, hogy valaki utazzon a munkája keretében, ezzel magasabb beosztásúak privilégiuma volt. De ma úgy látjuk, hogy még a kevésbé jelentős posztok is maguk után vonják az utazást. Ez azt kívánja, hogy a munkát és a családi életet össze lehessen egyeztetni. A következő kérdést szeretném feltenni. Akarjuk-e, hogy a férfiak és a nők fokozottan hozzászokjanak a piac igényeihez, vagy pedig inkább azt szeretnénk, hogyha a piaci feltételek az embereket szolgálnák, és ebből a szempontból a gazdasági tevékenységeknek a nők szükségleteire kellene összpontosítaniuk. Ebből a szempontból egy nő sérülékenyebb, mint egy férfi, és éppen ezért a nőket olyan helyzetbe kényszerítik, amelyet a piac diktál. Annyit szeretnék még elmondani, hogy hét éve vagyok már itt az Európai Parlamentben, és azt tapasztalhatjuk itt, hogy reggel a szolgáltató a szolgáltató munkaerő egyre inkább férfi posztá válik, vagyis egyre inkább a férfiak végzik ezeket a munkákat, sőt, bevándorló férfiak. Ez biztos összefügg a családokkal. És a családok olyan munkáktól, munkaköröktől függnek, amelyeket kevésbé jól fizetik. A nem bejelentett munkáról is beszélünk, amikor a nők például családsegítőként dolgoznak, vagy háztartási alkalmazottként, és eh, itt nagyon sok az akadály, fáradtságos és eh, drága eljárásokon kell keresztül menni. És éppen ezért ezeket a nőket nem jelentik be, nem hivatalosan dolgoznak, és ez az ő kárukra van. Szeretnék köszetet mondani az előadónak, lesz néhány kisebb módosítás részünkről, de szerintem pozitív következtetésekre tudunk jutni. Köszönöm, biztos találunk majd megállapodást. Köszönöm, Nikolaj asszonyi a szó. Úgy gondolom, hogy ugyan olyan vita keretek között vagyunk itt, mint az előző jelentés esetében. Lehetett volna általánosabb dokumentumunk, de azért néhány megjegyzést tennék, figyelembe véve ezt a jelentést, amelyet én nagyon nagyra értékelek. Mégis az a véleményem, hogy a jelentés tervezetnek nagyobb hangsúlyt kellett volna helyezni arra, hogy bizonyos tevékenységeket büntethetővé tegyen. Olyan tevékenységeket, amelyeket jelen pillanatban tolerál a társadalom, például a kényszermunka, ez a modern rabszolgasság, ezt tolerálják, sőt el is fogadják néhány esetben. A, ez a fajta munka megkülönböztetést eredményez a nemek között, a kényszermunka, és e, bizonyos körülmények között tolerálják, ez pedig a nők körülményeit súlyosan befolyásolja. Másodszorban az a véleményem, hogy a háztartási alkalmazottakra, az oper alkalmazottakra nagyobb hangsúlyt kellett volna helyezni az irány elvben, vagyis a dokumentumban. Legtöbbjük nehéz, megalázó körülmények között dolgozik, sokszor nincs munkaszerződésük. A tagállamokat fel kell írni arra, hogy ne tolerálják ezt a tevékenységet, amelyet időnként kényszermunkának is lehet tekinteni. A másik pedig a bevándorló nők sok bevándorló hullám ott tapasztaltunk, és ez arra kényszerítheti az embereket, hogy mindenképpen találjanak valamilyen munkát, és olyan helyzetek adódnak, amelyekben ehhez még hozzájárulnak különböző bűncselekmények, például embercsempészet, emberkereskedelem, fekete piacon talált munkák, egyre több fekete munka van, és szerintem ez olyan trend, amelynek keretében egyre több nőt csempésznek be a tagállamokba, és arra kényszerítenek, hogy nagyon rosszul fizetett, alacsony szintű munkát vállaljanak feketén fel kellene hívni a tagállamokat arra, hogy dolgozzanak ki olyan szakpolitikát, amelynek segítségével ezt a fajta jelenséget visszaszorítják, hiszen ennek következményei sokrétűek, például a következő generáció elidegenedik, és szétbomlik a család. Azt is lát, láttuk, hogy a közelmúltban a gyermekek között sok volt az öngyilkosság, mert anyjuk elhagyta a családot, és ilyen körmények között talált munkát a fekete piacon. Köszönöm szépen, elnök asszony! Rövid leszek, mert sok minden már elhangzott. Mindössze a jelentéstevőnktől azt szeretném kérni, hogy világítsa meg a számunkra az ötös pontot. A francia fordításban a nőknek a szakszervezeti mozgalmát tartják szükségesnek, tehát szakszervezethez csatlakozni, jó, ez egy jog, de ez nem lehet kötelezettség. Úgy gondolom következésképpen, hogy itt amennyiben a fordítás hűséges, nem lenne inkább érdekünkben az, hogy másként fogalmazzunk, és azt mondjuk, hogy a társadalmi párbeszéd a nőkkel szükséges, a nők részvételével, részvételében szükséges. Ez lenne talán egy lehetséges és kívánatos megfogalmazás, viszont a jelenlegi szövegezés azt sugalja, sőt azt mondja, hogy kötelező szakszervezethez csatlakozni, abba belépni. Ez a 27-eknél nem mindenütt van így, éppen ezért az ötös pontnak az utolsó mondatát véleményem szerint felül kellene vizsgálni, véleményem szerint, de majd a jelentéstevő megmondja, mi a vélemény erről. Elnök, köszönöm szépen. Figyelő asszonyi a szó utána pedig meghallgatjuk a bizottságnak a képviselőit. Köszönöm, elnök asszony, köszönöm a jelentéstevőnek a munkát. Nagyon fontos ez a téma, és arra szeretném emlékeztetni önöket, hogy tavaly én voltam az egyik azoknak, aki a kísérleti projektet javasolták e témában, és szerintem nagyon fontos, hogyha a bizottság jelentést tegyen számunkra arról, hogy mit tettek eddig, sőt, most már kellene is, hogy jelentést tegyenek, figyelembe véve azt, hogy korunkban egyre több a bizonytalan foglalkoztatással járó munkakör. 75%-a az újonnan létrehozott munkahelyeknek bizonytalan jellegű foglalkoztatási munkahely. És sokszor néhány országban a nők, a dolgozó nők 90%-a bizonytalan foglalkoztatású, kevés munkahelyet hoznak létre nők számára, és ezen munkahelyek többsége bizonytalan. Egyre több ezzel foglalkozó ügynökség jön létre a jogalkotás etéren még rosszabbá tette a dolgokat. Az én országomban ez a helyzet. Négyes pontban kollégánk felhívja a figyelmet arra, hogy különböző irányelvek léteznek, de szerintem ezek nem vesznek számot megfelelően a helyzettel ezek a, ezekkel az ügynökségekkel, amelyek időleges munka szerződésekkel vagy munkahelyekkel foglalkoznak, ezeket szabályozni kellene. Ezt már megemlítettem a múltban is, és most is elmondom, mert ez az én országomat különösen érinti. A nők jogainak tiszteletbetartása, az anyasági jog tiszteletbetartása. Ez egyébként azt jelenti, hogy a minimál bér 450 euró havonta, de ezt még megadóztatják, 25 euró adó terheli, és ez azt jelenti, hogy 420 euróból kell élni egy hónapban de nem lehet, így nem lehet élni, és nem lehet egy családot eltartani. Ez nőket, férfiakat egyaránt érinti. Minimális prémiumot adnak nekik, azért, hogy megtartsák őket a munkahelyeken, viszont nem kapnak semmilyen segítséget, amikor orvosi vizsgálatra mennek, úgyhogy ezt nem lehet elfogadni kérdezem, hogy fogunk-e valamilyen állásfoglalást kiadni ezzel kapcsolatosan. Ez a gyakorlat, Portugáliából adtam példát, de a gyakorlatban nincsenek nő jogok. Köszönöm a bizottságnak, adom meg a szót Mavola úrnak a bizottság részéről. Köszönöm, hogy megadta a szót. Igen, fontos jelentésről van szó, fontos témában. A jelenlegi válság más, mint az előző recessziók, mert súlyosabb és nagyobb a kihatása, és ez befolyásolja a nők munkanélküliségét és általában a foglalkoztatását. Egyébként a bizottság munkaerőpiac megfigyelője mutatja, hogy a nőket ez a helyzet jobban érinti, mint a férfiakat. A nők rövidebb munkaidőben dolgoznak, és a nőket mindez jobban sújtja, rosszabb körülményeket teremt a számukra, és nehezebb összeegyeztetniük a munkát a család élettel, a minőséget csökkenti. A bizottság éves jelentést ad ki a nemek ellen egy, egyensúlyáról, vagyis egyenlőségéről, és ez azt mutatja, hogy a gazdasági, szociális kohézió szempontjából a nők részvétele a munkaerőpiacon hozzájárul gazdasági függetlenségükhöz, és védelmet nyújt a szegénység és a szociális kirekesztettség ellen. Március 5-én a női kartát elfogadta a bizottság, ezt önök tudják. Elkötelezte magát a bizottság politikailag, elkötelezte magát a nemek egyenlősége mellett, és új stratégiát kíván kidolgozni e célból. A következő öt évben kell ezt majd végrehajtani. A kártának öt prioritása van, egy gazdasági függetlenség, nem lehet egyenlőség a nemek között, hogyha nincs gazdasági függetlenség. Ezért támogatnunk kell a nők teljes körű részvételét az EU-ban, a munkaerőpiacon. Külön oda kell figyelni azokra a csoportokra, amelyek más diszkriminációnak is kivannak téve, például a migráns nőkre. A nők munkahelyeinek munkalehetőségeinek minőségét is javítani kell, mert általában kevesebbet kapnak, és bizonytalan feltételek mellett foglalkoztatják őket. A jelentésben szerepel az is, hogy egyelő munkáért egyelő bért. Ez a kárta egy másik prioritása. A nők nagyon sok egyenlőtlenséggel kerülnek szembe a munkaerőpiacon. az Eurostat legutolsó számadatai szerint 17,8 százalék érintett ebből a szempontból, és a bizottság a szociális partnerekkel együtt javítani kívánja a munkaerőpiaci hálózatot, és az egyelő bérezésért áll ki. 2009-ben kampány indult, és ez a kampány az idén is folytatódik e téren. A kampány fő célja a figyelemfelkeltés a női munkavállalók figyelmének felkeltése e témára. Vizsgáljuk azt, hogy hogyan lehet a jogalkotást javítani a családdal kapcsolatos szabadságok terén, például a szülők által igénybe vett szabadság, vagy anyasági szabadság. Ami a jelentés tervezett többi pontját illeti, szakértői vélemény jelenik meg a bizottság részéről az év végéig, és ez az elemzés a nemekkel kapcsolatos dimenzióra összpontosít. Köszönöm a figyelmet! Köszönöm szépen! Thompson asszony, kérem, hogy röviden beszéljen, mert van még egy pontunk. Köszönöm, rövid leszek. Köszönöm a kollégáknak ezt az igen fontos hozzájárulást a jelentéshez, és néhány kérdésre válaszolni fogok, ami nagyon fontos nekem. Záborszka asszony elmondta, a, a női rész munkaidőben alkalmaztatottak esetében, hogyha ez önkéntes, akkor ez valószínűleg azért van, mert a nő férjezett, és szolgáltatást nyújt a férfinek. De szerintem a férjezett nők helyzete nehezebb, nagyon sok a vállás egyébként Európában, de van, aki vállalja azt, hogy rész munkaidőben dolgozó takarítók, és majd a pénz többi részét a fér keresi meg. De ha a nő otthon van, és a férfi többet dolgozik, a férfinek van egy női kollégája, a női kollega sokat dolgozik, adót fizet, és amikor hazamegy, még a házi munkát is el kell végeznie, és az ő adóban kifizetett pénzét át kellene irányítani annak a nőnek, aki részmunkaidőben dolgozik, és akkor még többet tudna otthon végezni, de közben itt akkor egyenlőséget kell teríteni, úgyhogy én nem teremteni, úgyhogy nem támogatom az önkéntes rész munkaidőben dolgozókat. A nők vállaljanak teljes munka időben munkát, és ezt kell támogatnom. Ami pedig a szakszervezeti tagságot illeti, nem támogatom azt, hogy ez kötelező legyen, de az én országomban hagyományos a háromoldalú párbeszéd a szakszervezet bevonása másik. Ez nem a munkával foglalkozó jelentés, ezt inkább az embercsempészetről szóló jelentésbe kellene belevenni, ez itt nem releváns. Ami pedig a francia munkapiacot és a szakszervezeteket illeti, vagy más országban a szakszervezeteket, a szakszervezeti tagság szintje alacsony, viszont más útja módja van a szociális párbeszédnek. Úgyhogy én ezt eh, kiavítom, hogy ne legyen itt eh, félreértés. Köszönöm, már nem veszek több időt igénybe. Köszönöm, Tomszen asszony. Határidő a módosító indítványok leadására június 30, és szeptemberben fogunk ezzel foglalkozni. Csak néhány percünk van arra, hogy befejezzük a mai munkát. Véleménytervezett megvizsgálása, demográfiai kihívás és a nemzedékek közti szolidaritás. Bauer asszonynak adom meg a szót. Asszony. Azt hiszem, hogy én nagyon rövid lehetek, mert hisz a lényegi problémáról ma már vitatkoztunk legalábbis Szirpa Petikainen jelentése kapcsán. Ez egy olyan, olyan vélemény, amit Thomas Mann jelentéséhez készítettünk, amit az Employment Bizottság tárgyal. Az alapvető helyzet mindjárt számára ismert, a generációk közti feszültség az adott körülmények közt meglehetősen, meglehetősen magas, és nem is számolhatunk azzal, hogy ez a közösségi források erősen behatárolt volt, amiatt csökkenni fog a jövőben. Tehát itt a az összpontosítás arra, vagy a probléma fölvetése maga, hogy a generációk közti szolidaritásra egyre nagyobb szükség van, mert a generációknak is szükségük van egymásra, ez azt hiszem, hogy meglehetősen komolyan indokolt. Nyilvánvalóan a generációk helyzetüknél fogva különböző, különböző problémákkal küzdenek. Én azt szerettem volna kiemelni, hogy addig, amíg a, a fiatalok, de végső soron az idősebbek is azzal néznek szembe, hogy a foglalkoztatást olyan nagy mértékben akarja növelni az Európai Unió a következő tíz évben, ami elképzelhetetlen egy komoly erőfeszítés nélkül, ami arra irányulna, hogy a, a munkavilágát és a családi életet ö, nagyobb összhangba hozza, tehát olyan föltételeket teremtsen, ami ezt a feszültséget e, egyszerűen csökkenti, anélkül ez el, elképzelhetetlen. Nyilvánvalóan, hogy elkerülhetetlen ebben a, ebben a véleményben is, de hát ez egy másik jelentéshez fog kerülni, a, az idősebb nőkkel szembeni diszkrimináció, amit, amit minden téren tapasztalunk, de de erről, erről már szó volt. Én is azt szerettem volna kiemelni, amit elmondtam a Peti Kajnen jelentés kapcsán, hogy van itt egy, van itt egy óriási potenciál, ami egy, egy olyan, az aktivitásnak egy olyan lehetősége, amit mindez idáig kihasználatlanul hagyunk, de hogy ezt alkalmazni és kihasználni tudjuk, ehhez szükséges az is, hogy a, a lifelong et azt ne 40 éves korba fejezzük be, hanem az idősebb generációk is hozzáférjenek, mert azt látjuk, hogy elsősorban az idősebb nőket ebből a folyamatból kiszorítják. Köszönöm szépen. Eh, tack fru Bauer, fru Cornelissen. Köszönöm szépen, Bauer asszony. Néhány rövid megjegyzést hallhatunk a kollégánktól, mert aztán még az Európai Bizottságot is meg akarjuk hallgatni. Cornelissen asszony, teljes mértékben egyetértek. Beszéltünk az idősödő nőkről a Pitikánen jelentésben, nagyon sok az átfedés. Nagyon fontos, hogy ezeket a kérdéseket Thomas Mann jelentésében is figyelembe vegyék, és ezt elérjük. Én vagyok az árnyék jelentéstevője ennek a jelentésnek a foglalkoztatási bizottságban. És egyelőre nem igazán veszi ez figyelembe a nemi dimenziót. Úgyhogy a nemi dimenziót mindenképpen érvényesítenünk kell a Thomas Mann jelentésben. Ennyit szerettem volna mondani. Köszönöm. Köszönöm szépen. Kost. Schmidt asszonytól. Kérem röviden. Mm, condivido la preoccupazione della collega Bauer. Igen, osztom Bauer asszony nézeteit, hogy a generációkat tehát itt figyelembe kell venni. Eh, Mann úr jelentése is eh, kell, hogy hangsúlyozza ezt a kérdést. Ez eh, érinti az idősödő, idősebb nőket, az élethosszítató tanulás teljesen egyetértek ezzel módosító javaslatokat is fogok benyújtani. azzal kapcsolatban, hogy a nők és az anyák milyen felelősséget vállalnak a társadalomban. És biztosítani kell a nők és az anyák számára a szociális biztonságot. Emellett fontos a család és a munka összeegyeztethetősége. Emellett azt is végig kell gondolnunk, hogy hogyan lehet javítani a generációk közötti kapcsolatot. Legyen szó akár költségvetési intézkedésekről, hogy például arra eh, koncentráljunk, hogy eh, mi jelent jobb eh, egyensúlyt, ami a szociális biztonságot illeti. Köszönöm szépen. Morán asszony. Kúha. Csak nagyon röviden szeretnék hozzászólni, figyelembe véve azt a kiváló munkát, amelyet Vajrasszony végzett, nagyon izgalmas tevékenységről van szó. Van egy olyan kérdéskör, amelyel nem szoktunk foglalkozni. Nevezetesen a következőről a nagyszülők egészen új szerepkört töltenek be a családokban, és egészen megváltozik a generációk közötti kapcsolatrendszer. Gondoljunk a nagyszülőknek a unokákkal való foglalkozását, és ne csak a szolidaritásra koncentráljunk, amikor fiatal nyugdíjasak válnak, hanem gondoljunk arra is, arra, hogy a nagyszülők milyen szolidaritást vállalnak a az unokákkal. Az összes szociológiai tanulmány azt mutatja, hogy az a kapcsolat, amely kialakul az unokák és a nagyszülők között, tartalmában erőteljesen megváltozott, és a szolidaritás alapvetően ezen a szinten, ebben a kapcsolatrendszerben nyilvánul meg. Tehát amennyiben Vaered itt egyetért ezzel, nagyon hasznos lenne ezt beépíteni valahova, mert ez egy hatalmas társadalmi változás, és a családon belül is a családok helyzetét is megváltoztatta. Elnök. Diszkafé úr. Um, thank you very much. Uh... Köszönöm szépen. Szeretném röviden tájékoztatni önöket a 2012-es európai évről. A generációk közötti szolidaritás éve lesz ez, és az Európai Biztos kabinetje támogatja ezt a kezdeményezést. Hamarosan konzultációra kerül sor erről. Még mindig nem tudjuk pontosan, hogy mi lesz a kezdeményezés neve, de biztos, hogy vagy majdnem biztosak vagyunk benne, hogy a generációk közötti kapocs szerepelni fog ebben. Néhány megjegyzés a véleménytervezettel kapcsolatban. Először is a 20 ötös pont és az Európai Családok Egyesülete. Azt hiszem, hogy ez a megfogalmazás mely szerint bebizonyosodott, bebizonyosodott jó gyakorlatról beszélnek itt, ez talán nem annyira e, jó, ez talán túlságosan korlátozó jellegű megfogalmazás. Egyes gyakorlatok mehetnek ebbe az irányba, mások nem biztos. Nagyon sok minden függ a tagállamoktól. A család politikai kompetencia és a tagállamok kompetenciája. Ami a részmunkaidőt illeti, ez nagyon sok, itt nagyon nagy különbségek vannak a tagállamok között. Vannak olyan országok, ahol inkább azt támogatják, hogy inkább rész munkaidőben dolgozzanak a nők, mint hogy teljes munkaidőben háztartásbeliek legyenek. Másik országok, más országokban inkább teljes munkaidőt támogatnak a rész munkaidővel szemben. Vannak olyan országok, ahol inkább a férfiak rész munkaidős foglalkoztatást támogatják, foglalkoztatását támogatják, nem a nőkét. Úgyhogy nagyon különböző szakpolitikák vannak. Az Európai Családok Egyesületének keretén belül folyik a, erről a párbeszéd. Aztán emléke, em, említik itt, említ itt a vélemény készítője a telemunkát, e, mint a munka és a család összeegyeztethetősének egy módját. Egyre inkább fontos e, ez a munkavégzés akkor, amikor egyre több időt fordítunk a munkába jutásra az otthoni munkát össze lehet egyeztetni talán a gyermekek gondozásával vagy ellátásával, mm, és ezzel időt lehet megtakarítani, tehát nem kell utazni. Aztán említették, hogy az korábban megvitatott kezdeményezésekhez is kapcsolódik ez a pont. Aztán itt szeretném ezek közül, szeretnék ezek közül csak néhányat megemlíteni érdekes ötlet, amely véleményem szerint ebben a jelentésben is megvitatható. Pajedeli képviselő említette ezt, hogy például a nőket be lehetne vonni az bölcsödék és óvodák irányításába. Nikolaj asszony felvetett egy kérdést az Európai Unión belüli migrációról, és arról, hogy hogy hátrahagyják a gyermekeiket a nők, akik munkát vállalnak más tagállamokban. Köszönöm. Eh, Bauer. Köszönöm szépen, Bauer asszony. Tényleg nagyon röviden, tessék. Thank you so much. It seems to... Köszönöm szépen. Úgy tűnik, hogy már lejárt az idő, úgyhogy csak köszönetet szeretnék mondani a hozzászólásokért. Csak egy megjegyzés. Elizabeth hozzászólása alatt emlékszem, eszembe jutott egy magyar törvény, mely szerint a nagyszülők is igénybe vehetik a szülői szabadságot. Ez talán jó ötlet lehet, ezt, ez jó példa lehet. Példának lehet ezt tekinteni. És ez segíthet a problémák megoldásában. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen, Bauer asszony, köszönöm szépen mindenkinek.